Köstinger asszony azt mondja, hogy kezdjük el az ülésünket. És ez a döntés fontos számunkra. Megnyitom az ülést. Ez egy nagyon fontos hét. Jön a húsvét, közeleg, biztos vagyok benne, hogy pozitív hatással jár a munkánkra. Fogadjuk el először a napi rendet. Úgy látom, nem kíván senki ellenvetéssel élni. Akkor elfogadottnak veszem Elnöki közlemények, tolmácsolás szinte minden nyelven működik, a cseh, máltai, szlovák és az ír, a gél kivételével. Az interneten közvetítik az ülésünket, következik a február 13-ai ülés jegyzőkönyvének elfogadása, illetve a négyes napirendi pont, az első érdemi napirendi pontunk a mai ülésen. Eszmecsere dr. Bernhard Ull úrral, aki ügyvezető igazgatója az EFSA-nak, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak. Azt szeretnénk most hallani tőle, hogy az EFSA tervei mit mutatnak a jövőre nézve, milyen tevékenységeket terveznek. Nagyon fontos hatóságról van ugyanis szó, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Azért fontos, mert az élelmiszer jogszabályok hatósági végrehajtásáért felel, valamint tudományos kutatásokat végez az élelmiszerbiztonság terén. Továbbá létfontosságú az élelmiszerek biztonsága szempontjából. Különös tekintettel a kockázat értékelésre és a kockázatok kezelésére. Ezen kívül tájékoztat a legfrissebb eredményekről, fejleményekről az eddigiekben nem hasznosítottuk teljes mértékben az együttműködés lehetőségeit az EFSA-val. Nos, további bevezető helyett átadom dr. Ullnak a szót, aki a frissebb, illetve jelenlegi EFSA tevékenységekről tájékoztat bennünket, természetesen a mezőgazdaság szempontjából releváns témakörökben. És aztán kérdések, válaszok, eszmecsere következik. A tagjaink úrlúrhoz kérdéseket intézhetnek, és ezennel át is adom neki a szót. És örömmel várjuk az előadását. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm, hogy itt lehetek első alkalommal, úgymond hivatalos minőségemben, itt az EFSA ügyvezető igazgatójaként az AKRI szakbizottság ülésén. És örömmel várom a délutáni eszmecserét. Az önök munkája nagy mértékben átfedést mutat az EFSA-val, hiszen releváns egymás szempontjából a kettőnk tevékenysége, az állatjólét, állategészségügy, növényegészségügy, növényvédőszerek, ezek mind olyan területek, amelyek az EFSA égisze alá is tartoznak, hiszen az uniós szintű kockázat elemzés ezeket felöleli. Rövid bevezető előadásomban a tevékenységeinkről szeretnék szólni, hogy milyen módon támogatjuk az önök munkáját. Két példán szeretném ezt kifejteni, és aztán a tudomány és a szakpolitika közötti határvidéket szeretném feltárni egy kicsit, milyen kihívások merülnek fel, amikor tudományos véleményeket állítunk össze, és az Európai Parlament szakpolitika alakítását hogyan segíti mindez. Az EFSA szerepéről röviden. Az EFSA a BSE válság gyermeke, úgymond, amikor az általános élelmiszerbiztonsági jogszabály megszületett, és a kockázat becslést, elemzést, a kockázat kezeléstől világosan elkülönítette az Unió. Az EFSA a kockázat elemzést, becslést végzi, a biztonságos élelmiszerek érdekében a megbízható tudomány. Ez a mottunk, tehát élelmiszerről, tudományról van szó, és a megbízható tudomány a biztonságos élelmiszerek érdekében, ez egy új összefoglaló gondolat, hiszen ha az európai polgárok nem bíznak a tudomány eredményeiben, akkor nincs nagy érték ennek a szakterületnek. 2002-ben nagyon intelligens lépés volt az EFSA létrehozása, mert ez egy központi adatgyűjtést foglalt magába, de az emberi szakértelem nem volt egy helyen. Hogyha az amerikai FDA-val vetjük össze az európai helyzetet, akkor más volt a megközelítés, mert Európában tagállami szinten maradtak a szakértők, a szakemberek, és nem jött létre egy nagy központi ügynökség, hanem Pármában 450 fővel a tagállamokkal közösen végezték a kockázat elemzést, illetve a szakpolitikai tanácsadást. Ez csak a tagállamokkal szoros együttműködésben volt működőképes. És számos példát tudok arra mondani, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni a tagállamokkal. Ma reggel délelőtt jelentette meg az élelmiszer maradványokról szóló jelentést az állati eredetű élelmiszerekben az EFSA, a vizsgált élelmiszerek 90%-a vagy határértéken belül, vagy növényvédőszer maradványtól mentes minőségben volt elérhető. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkánk eredményes, és büszkék vagyunk arra, hogy az egyik legfontosabb szereplője lehetünk az élelmiszerbiztonsági rendszernek. De nem dőlhetünk hátra, nyugodtan nem ülhetünk a babérjainkon, hanem folyamatos éberséget kell mutatnunk, hiszen akkor, amikor most már az állatok forgalma globális, ezzel globális kockázatok járnak együtt. Aztán változik az éghajlat, változnak a fogyasztói szokások, és gyors innováció jellemzi az élelmiszerbiztonságot, az élelmiszerfeldolgozás, technológia, tudomány területeit. És ezeket az agri témakörei közül számos területen láthatjuk. Például az élelmiszerekben az anti-makro bőrcsomósodási betegség, afrikai sertés, pestis és még egy csomó egyéb állati betegség terén az EFSA közreműködött tudományos tanácsokat adva. Két példán szeretném bemutatni a munkánk eredményét, az antimikrobiális rezisztencia első példaként világos egyetértés alakult ki az ügyben, hogy az antimikrobiális rezisztencia a világ egyik legsürgetőbb közegészségügyi problémája. Az EFSA, az Európai Járványügyi Hatósággal karöltve februárban egy jelentést jelentetett meg az antimikrobiális rezisztencia témakörében, az élelmiszerekben, állatokban és emberekben, és kiderült, hogy évente 25 ezer ember azért veszti életét, mert rezisztens baktériumok fertőzik meg. Azt látjuk, hogy jelentős földrajzi különbségek mutatkoznak Európában az a rezisztenciában. Északon és keleten jobb a helyzet. A rezisztencia Dél- és Kelet-Európában ellenben magasabb. A rezisztencia kezelését egy multidisziplináris megközelítéssel tudjuk kezelni, a kormánytól a gazdákig átfogóan mindenkit be kell vonnunk, különben nem érhetünk el sikert. És a gyógyszerészeti ügynökséggel együttműködve nemrégiben kiadtunk egy közös jelentést arról, hogy hogy tudunk az állategészségügyi rendszerben közös intézkedéseket foganatosítani a rezisztencia csökkentése érdekében. Tehát ö, csökkentés, kiváltás, átgondolás a mottunk. Az antimikrobiális hatóanyagokat ki kell váltanunk, illetve különböző vakcinákkal kell kiegészítenünk. És a gazdaságokban különböző problémakezelési megoldásokat kell bevezetnünk. A cél, hogy az antimikrobiális rezisztencia alacsonyabb szintre szoruljon vissza a jövőben, Mindezt tudatosítani kell, felvilágosító kampányt kell végezni az állatorvosok és a gazdák körében az antimikrobiális rezisztencia leküzdése terén. Aztán a bőrcsomósodási betegség, a következő, amit meg szeretnék említeni. Ez egy vírusos, afrikai hátterű betegség a szarvasmarháknál, és aztán a kökeleten Jordánián, Libanonon, Izraelen keresztül Törökországba is eljutott, aztán Bulgária, Görögország és a Balkán útvonalon terjedt. És ennek óriási társadalmi-gazdasági hatása van a szarvasmarha tenyésztésre. Erről valamennyien e, sokat tudunk, és az EFSA több tudományos szakvéleményt is kiadott arról, hogy hogy lehet a legjobban kézbe venni, illetve megoldani ezt a problémát. És a tanácsainkat követve nagy léptékű vakcinázás indult, illetve részben a fertőzött állományok kényszervágása jelenti a megoldást, vagy legalábbis így tudjuk féken tartani és fokozatosan visszaszorítani a betegséget. A tagállami együttműködés a siker kulcs tényezője, mert a tagállami adatok alapján matematikailag modellezzük, hogy Dél-Kelet-Európában hogyan terjed ez a betegség. Sok további példát tudnék mondani, de épp most be is fejezném ezt a témakört, és rátérnék egy másik megközelítésre, arra, hogy a tudomány és a szakpolitika alakítása hogyan kapcsolódik egymással. Azt szoktuk mondani, hogy ahol a tudomány erkölcsi értékekkel találkozik, ott válik bonyolultá az élet. Mi a lehető legjobb, az elérhető legjobb tudományos eredményeket szeretnénk objektív és modern megközelítésben hasznosítani, hogy a parlament, illetve tagállami vagy európai bizottsági döntéshozatalt elősegítsük. Más tényezőket is figyelembe kell venni, a gazdaságot, a társadalmi értékeket, etikai megfontolásokat, időnként vallási szempontokat is. És ez teljesen rendjén való, amíg a két világ világosan elválik egymástól. Néha azt tapasztaljuk, hogy feszültség alakul ki a tudományos eredményénk illetve az elvárások között a szakpolitikai eh, döntéshozók és végrehajtók időnként másra számítanak. A tudományos eredmények nem mindig teljesítik a politikusok elvárásait. És akkor sajnos a tudományból lesz a bűnbak a társadalmi vitában. A glifozát egy jó példa, azt hiszem erre. Az EFSA körülbelül 40 következtetést publikál évente növényvédőszerek hatóanyagairól. És ez észrevétlen marad legnagyobb részben. Egy robusztus szabályozási rendszer működik, nem csak az EFSA munkatársaival, hanem 600 eh, szakértővel, tanácsadóval Európa minden régiójában. És a helyzet iróniája, hogyha mondjuk tudományos neonikotinoid vagy kaluamin szakvéleményt publikálunk, akkor dicsérni szokták szakértői körökben az EFSA-t a kiváló munkájáért. De ugyanezek az emberek, ugyanez, ugyanezzel az eljárás, a glifozátról publikálnak egy szakvéleményt, akkor ugyanez a civil társadalmi befogadói kör azt mondja, hogy az EFSA téved, elfogult, elvakult, korrupt, sőt, gyilkolja az embereket, az EFSA mondják egyesek. Úgyhogy ez azért egy kicsit mazsolázás, avagy pikkelés. És politikailag ez persze meg tudom érteni, de a kérdésem, hogy a, az európai polgárok hogy bízhatnak a tudományos intézményekben, hogyha lerontják a hírnevüket csak azért, mert nem felel meg egy szervezet a politikai elvárásoknak. Hogy tudjuk az európai intézmények hozzáadott értékét közvetíteni az európai polgárok felé, hogyha elfogultnak, korruptnak, vagy még rosszabbnak állítják be különböző ügyekben ezeket a szervezeteket. Az EFSA 500 tudományos szakvéleményt állít elő évente körülbelül, és csak néhány kerül Rivalda fénybe, illetve a közvélemény ennyit állít pellengére, és én ezt aránytalanul negatívnak tapasztalom a következményeit tekintve az EFSA-ra. Úgyhogy én kérem, sőt könyörgök, hogy legyen nyílt párbeszéd ebben a kérdéskörben. Tehát a tudomány, a politika, az értékrendek igyekezzenek együttműködni, és az EFSA részéről mindent megteszünk itt az AKRI szakbizottsággal együttműködve, hogy ez megvalósuljon. Összefoglalva, remélem sikerült rávilágítanom arra, hogy az EFSA-nak az AGRI szakbizottság szempontjából fontos a szerepe, illetve néhány kihívásra is fölhívtam talán a figyelmet, amelyekkel szembenézünk, és most Kíváncsian várom, hogy önök mit várnak az EFSA-tól, illetve milyen visszajelzést tudnak adni a munkánkról. Ahogy elnök úr mondta, szeretnénk elérhetőbbé, nyitottabbá tenni magunkat az Agrival való együttműködésre, és szeretnénk támogatni, illetve önöktől is várjuk a támogatást. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és most várom a kérdéseket. Dziękujemy za bardzo Köszönöm szépen ezt az igen érdekes és dinamikus előadást. Most a képviselők kapnak lehetőséget a hozzászólásra, először Hojbos képviselő. Köszönöm szépen, Ulf úr. Az előadásában nagyon sokat beszélt a bizalomról, az értékelések és az intézményekbe vetett bizalomról. Én arra gondolok, amikor a bizalom, ha, hogyha a biz, bizalommal kellene ö, viseltetnünk, akkor biztosak kell lennünk abban is, hogy olyanok írják ezeket az értékeléseket, akiknek nincsen összeférhetetlenségük a, a különböző vállalatok miatt. Amikor például tudják, hogy a Monsanto adott közvetlenül feladatot a glifozát értékelésére, anélkül, hogy ezt tudomására hozták volna a polgároknak, akkor ugye hát ezt nem nem kimondottan olyan dolog, ami a fogyasztók bizalmát növeli, növelni az intézményekben. De hát az nem lehet, hogy az ágazat finanszírozza az EFSA által elkészített tanulmányokat. Ez az egyik. A másik, hogyha bizalma, bizalomépítésen dolgozunk, akkor először is az átláthatóságot kell növelnünk. A tudományos munkák alapvető elve az, hogy az eredményeket mindenképpen tudni kell tudományosan igazolni is, de ezek a, ennek a tanulmányoknak nagyon nagy része nem igazolható, mert nem érhetők el az adatok. De igazából az EFSA az, amely saját maga tudna nagyobb fokú bizalmat kell tenni a polgárokban, mégpedig úgy, hogy minden értékelésnek e, e, meg lehető legnagyobb átláthatóságot, illetve gondoskodik arról, hogy ne legyenek feltételezett gyanús kapcsolatok az ágazatokkal. Olyan világos kell, hogy legyen, hogy honnan jönnek a megbízások, és hogyha az ágazat bízza meg az értékelés elkészítésével az EFSA-t, akkor annak tudni, akkor arról is tudni kell. Öm, és a, a, egy, egy, egy évvel ezelőtt elfogadott ö, anyagról van szó, amelyet, amelyet most Spanyolországban nagyon nagy mennyiségben használnak. Am, ami, am, aminek a használata eléggé kérdéses ezzel kapcsolatban. Mit tud mondani ügyvezető igazgató úr? Elnök, 20 kértek szót, és ezért maximum két percet tudok csak adni mindenkinek. Elnézést kérek, de félbe fogom szakítani a fel, fel, felszólalókat, hogyha ezt túllépik. Ágnyú úr, én most a szó. Köszönöm szépen. Én nem szoktam általában szimpatizálni az EU-s intézményekkel, de önökkel szimpatizálok, mivel önök tudományos értékeléseket, tudományos alapon szoktak készíteni, és hogyha önök azt mondják, hogy valami nincs rendben, akkor valószínűleg igazuk is lesz de hogyha ezzel foglalkozunk, hát hogy fog ez az egész megállni? a glifozát ellen például nincsenek önöknek ellenvetéseik, 40 éve dolgozunk a glifozáttal, és én pedig 15 éve próbálok ez ellen tenni valamit, és még mindig engedélyezik. Mit de mit, mit gondolnak, hogy a glifozát után mi lesz a következő, amit majd megnyil, megtiltanak a zöld lobby miatt? Aztán a másik pedig ugye az, hogy az embereket arra buzdítjuk, hogy hogy, hogy, hogy zöldséget egyenek, ahelyett, hogy hústermékeket eszne, e, ennének Aztán a repcével kapcsolatban is van egy csomó dolog, ami a növénynek a robusztusságát megnöveli, és arról is beszéltünk, hogy ez a, ez a méhekre általmas, de, de ezt e, le kellett nyelnünk, azt mondták, hogy nem lehet jó, de most már ar, ar, arról van szó, hogy most már a cukorépa ellen is megjelentettek egy ellenjavallatot. Hol fog ez az egész megállni? az egyetlen dolog, amivel mindenki egyet tud érteni, az valóban az antimikrobiális rezisztencia, mert ezzel kapcsolatban valóban probléma van. Remélem, hogy a zöld lobby legalább ebben nem fog majd beleszólni. Dorfman. Dorfman úr. Nagyon világos volt az állásfoglalása, és nagyon jó, hogy ezt meg, meghallgattuk. Az ellenállásról is beszél a növények, illetve a növények, visszamaradt növényvéde, növényvédőszerekről is beszélt, és ugye igazából az kéne, hogy a nagy élelmiszerláncok csináljanak, illetve fogadjanak el saját maguk határértékeket, hogy gondolja azt, hogy, hogy ez, ez, ez, ezen a téren hogy kellene lépniük, hiszen, hiszen jobb lenne, hogyha itt is megfelelő hatékonyan dolgoznának, hogy ne a promóciós célok lenjenek elől, hanem, hanem a megfelelő feladatuk, feladatukat megfelelőképpen lássák el. Köztinger kolléga. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a legtöbb vélemény azért itt is arról szól, hogy az EFSA nagyon jól végzi a munkáját, és be is tudunk bízni a munkájukban, de persze mindig vannak olyan dolgok, amiket kritizálni lehet, de ezek eléggé korlátozottak, és általában a politikai félelem keltésre, keltés miatt jelennek meg, úgyhogy ezt nem szabad túl, túlbecsolni. Minden esetre megemlítette a bőrcsomósodáskort és más hasonló betegséget is. Talán tudna nekünk friss információkat adni a vakcinák kérdéséről, hiszen nagyon jó oltások vannak, amelyek európai, ezeknek az károsodásoknak az európai szerte való elterjedését meg tudják akadályozni. Erről tudna-e nekünk valami információt adni? Az úgynevezett fekete rózsda, amely Afrikából Európába bekerülő betegség vagy vész. Erről szeretném kérdezni, hogy az EFSA foglalkozik-e erről a, ezzel a problémával, egy ilyen gombásodás, ami, a, a, amiről szeretném, hogyha tudá, szeretném tudni, hogy tudomásra van az EFSA-nak, és kíván-e megoldási javaslatokkal élni majd erre a problémára. Ayuso asszony. Ayuso. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen az ügyvezető igazgató úrnak, hogy első ízben megjelent a mezőgazdasági bizottság ülésén. Az efsz t nagyon sok oldalról bírálják, például azért is, hogy nem eléggé független, nem mindenkinek tetszik, tetszenek az EFSZ által készített tanulmányok, jelentések. Nekem az a véleményem, hogy az EFSA kiválóan végzi a munkáját. Én aktív kapcsolatban vagyok az EFSA tudományos paneljeivel, és tudom, hogy mennyire magas szintű munkát végeznek. Azt is tudom, hogy a politikáikat most vizsgálják felül, és pontosan az átláthatóság növelésére irányuló intézkedéseket próbálnak tenni. Szerintem az EFSA-nak ez, az, e, ez a legnagyobb problémája, az átláthatóság hiánya. Szeretném tudni, hogy a felülvizsgálaton belül pontosan ennek a problémának a kezelésére mit szeretnének tenni. Vánken Kendelere kollégáé a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy megpróbálta ki, helyesen kimondani a nevemet is. Köszönöm szépen ügyvezető igazgató úrnak, hogy eljött, és köszönöm az EFSA ö, keretében végzett munkát. Ö, a spanyol szarvas marhahús, illetve marhahússal kapcsolatban nagyon sok csalásra derült fény. Ö, hamisított hús került az élelmiszerláncba, manipuláltak az árakkal, és ezzel kapcsolatban szeretnék három kérdést feltenni. Az egyik a lóhús ipar, a lóhús ágazat ö, ö, nagyon nehéz szabályozni. Van lehetőség arra, hogy ezt ö, javítsák élelmiszerbiztonsági szempontból jobban, jobbá tegyék. 2016-ban a bizottság végrehajtási intézkedéseket fogadott el a harmadik országból származó importált hústermékekre, de nem, nem, nem, meg, nem intézték el megfelelően a regisztrálás kérdését. Ehhez mit szól? Már harmadik kérdésem, hogy vannak még ismeretlen eredetű lóhús termékek is. Tulajdonképpen túlságosan nagy a játéktere ezeknek a termékeknek, tehát szeretném tudni, hogy az importált, illetve az Európán belül állított húsokkal kívánnak-e majd különbséget tenni. Az Institut für die Risikobewertung igen, helyesen mondta, hogy a kockázatértékelés mennyire fontos. A szakmai döntést politikai szempontból ki akartuk sorolni, ki akartuk szervezni, mert az ilyen döntést a tudományosoknak kell meghozniuk. Két kérdésem van konkrétan. Az első, joggal döntöttek úgy, hogy az apparátus legyen viszonylag kicsi, mert az EFSA-val kapcsolatos elvárások, követelmények olyan nagyok, hogy azt se tudják, milyen személyzetre van szükség. Nyilván jobb így, hogyha egy kis apparátus kapja a megrendelést, a megbízást, és szépen szakértői véleményeket kérhet be. Hát a szemrehányás időként az, hogy elfogultak a szakértők, mert valahol dolgoznak ők is, talán el tudja mondani ön is, hogy kinek milyen dossziét adtak, milyen témát adtak, hogy a függetlenség garanciája fennálljon. A következő kérdés az, itt most nem tudom, megkérdezték-e már öntől, a járványokkal szembeni fellépésnél, tehát állati járványokról beszélek. Itt egy újfajta kockázatértékelést lehetne végezni, vagy nem volt még ilyen az ön irányában ilyen kérdés, mert eh, újra és újra megjelenik a madárinfluenza évről évre, hallunk róla az Agrárbizottságban, itt hát igen, csak elégedetlen vagyunk, hogyha a ráfordítást és a hasznot hasonlítjuk az össze, és hát van-e ilyen irányú megbízás önfelé, vagy nincs, hogy készítsen egy vizsgálatot? javaslatot ebbe az ügybe. Delano úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Igazgató úr, a neonikotinoid három molekulája, a dolokkanidin, a libinekoidin és a trimekoxán különösen káros a környezetre és a méhekre. Az EFSA most vizsgálja a friss tudományos adatokat a neonikotinoidok veszélyeiről. Tervezik-e a három molekula betiltását, ezek fel vannak függesztve, illetve egy fel van, és a másik kettő viszont kapható a piacon. Ahogy az imént mondta, az ipari felhasználást ellenőrzésük alatt kívánják tartani, hogyan gondoskodnak az emberek és állatok egészségéről, valamint a környezetvédelemről. Köszönöm szépen. Pan poseł Oui, merci, monsieur le président. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, igazgató úr, a helyzetismertetőjét, illetve gondolatait. Szeretném leszögezni, hogy az önök szerepe nagyon fontos szerintem, politikai értelemben is, és én is szeretnék egy kicsit arról hallani bővebben, hogy milyen tevékenységeket terveznek, illetve a szakpolitikájuk függetlenségét hogyan biztosítják, illetve a véleményeik hitelét hogyan teremtik meg. Mert egyrészt releváns témákhoz kell, hogy hozzászóljanak, másrészt pedig a szakpolitikai döntéshozatalt is támogatják a véleményükkel. Mondok egy példát. A nemzetközi tudományos szervezetekkel való együttműködés terén különböző vélemények készülnek, és mi mondjuk nem vagyunk minden tudományos témának a szakértői. És ilyen minőségünkben olvassuk az önök anyagait. Az utóbbi hetekben olyan információk kerültek napvilágra, hogy jó néhány éve a glüfozát komoly károkat okoz az emberek egészségében. Miközben erről nem lehetett olvasni. Tehát ez nyilván lerombolja a szavahihetőségét egy európai ügynökségnek, illetve hatóságnak a tudományos értékelés gyakorlatára szerettem volna, tehát rákérdezni. A hatóságok fontos, hogy minél több adatot hozzanak nyilvánosságra a tudományos vizsgálataik alapján, hiszen vannak olyan hatások, amelyekre érzékeny a közvélemény, és a kérdés, hogyan lehet a nehéz politikai, politikai döntéseket alátámasztani tudományos adatokkal, és közelebb hozni a két világot. Köszönöm. Hajtom a képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Ulf úrnak a be, az bevezető előadást. Nagyon sokban egyetértek eh, az ön véleményével, és támogatom azt. Először is az antimikrobiális rezisztencia rendkívül nagy kihívás eh, globálisan és az Európai Uniós szinten is, és eh, nagyon fontos, hogy a One Health megközelítés szerint tegyük ezt, mégpedig tudományos alapokra helyezve és új ötletekre, új megoldásokra van szükség. Másodszorban arról is beszélt, hogy különbös, különbséget kell tenni a politika és a tudomány között. Igen, mindig meg kell, hogy legyen a világos különbség a két terület között. Amikor a növényvédőszerekről beszélt, akkor is ugye tudjuk, hogy van egy rendszer, ami létezik, és örülnünk kell, hogy van egy ilyen, jelenleg, de azért én feltennék egy olyan kérdést, kollégám is említették is egyébként, hogy a neonikotinoidok ügye ö, ö, úgy néz ki, hogy az EFSA a méhekkel kapcsolatos iránymutatás alapján készítette el a véleményét. És tudom, hogy a tanácsban felmerült a gyanú, vagy a kétség a felől, hogy ez valóban rendben van ez a rendszer a, hogy mi a véleménye erről a méhekről alkotott útmutatóról? Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy meglátogat bennünket. Itt ülök. Örülök, hogy éppen most mi jött az Agrárbizottságba ugyanis egy sor vita folyik, egy sor fontos kérdés merül fel napjainkban. Világos számunkra, hogy a tudományos felismerések rendkívül fontosak, és etikai kérdések is figyelembe vendők, értékekről is dönteni kell. És ez fontos szerepet játszik a parlamenti vitákban is, főleg az olyan szakbizottságban, mint amilyen a miénk. Időnként aztán a tudományos eredményeket meg is kérdőjelezik egyesek, időnként végig kell gondolni, mi az etikai és érték alapú kérdés, mi az, ami tudományos kérdés. Az EFSA munkájáról szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan jó szakértők dolgoznak, akik nyilvánvalóan a saját munkáikat jól végzik de az sem rossz, hogyha időközben a transzparenciára nagy súlyt helyeznek. Erről beszéltek a kollégák eddig is. A transzparencia, az átláthatóság segít hitelessé tenni a munkánkat. Ezért kérem a véleményét, nem szólal meg túl gyakran egyébként, harmadik államokból érkező behozatalról időnként az a benyomásunk, hogy azért öm, enyhébbekké válnak az ellenőrzések, és nem szigorúbbá. Tudjuk például, itt vannak a braziliai importok, a import Brazíliából, és bizony, hát nincsen közvetlen határunk Brazíliával. Con la fruta, es decir, la, la fruta... És hasonló gondjaink voltak egyébként dél-afrikai import feldolgozott áruval is, húsáruval. És mi a helyzet itt az ellenőrzésekkel? Ezek elég jók, vagy lehet -e ezeket még javítani? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem lesz. Nos, a semlegesség, a függetlenség hogyan garantálható, hogy egy olyan garantálják ezt az ön ügynökség esetében? A második pedig mit tesznek annak érdekében, hogy a szakértők semlegességet biztosítsák, akik a gazdaságból érkeznek és az ügynökségnek dolgoznak? Köszönöm szépen úr, igazgató úr, én nagy bizalommal vagyok az EFSA iránt, és nagyra becsülöm a jó munkáikat is. Ön ezt is elmondta politikusként számunkra. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy tudományosan megalapozott adatokhoz férjünk hozzá, és most nem akarom megfordítani a kérdést, hogy egy Monsanto által fizetett tanulmány rosszabb, mint amit mondjuk valamilyen természetvédelmi szövetség fizet. Én a természetvédelmi ágazatot is ugyanolyan nagyra becsülöm. Tudatosan mondtam a, ezt a fajta ágazatot, mert ők is adományokat gyűjtenek, ez gyakran nagy, magasabb összeg, mint amivel egy ágazati cég rendelkezik, és hát még az EU is finanszírozza ezt, tehát fontos számomra, hogy az EFSA itt legyen, és politikusként legyen bátorságunk, hogy a tényeket értékelni tudjuk. Köszönjük szép, vagy köszönöm szépen a világos kijelentéseit. Számomra azért felvetődik még a kérdés, hogy mennyiben alkalmaznak olyan ismereteket, felismeréseket, amelyek az országokban, adott államokban születnek meg, mondjuk a neko, neonikotinoidok kérdését a méhek összefüggésében, mi Magyarországon készítettük ilyen tanulmányt a tartományi hivatallal, és ön is, önök figyelembe veszik ezt adott esetben az értékelések során, ami itt tagállami szinten születik. Persze a transzparencia, az átláthatóság a helyes út, és úgy gondolom az EFSA itt nem kell, hogy elbújjon emiatt, és azt hiszem ezt a transzparens utat kéne tovább járnunk. Köszönöm szépen a munkáját. Köszönöm szépen. Elnök úr, igazgató úr, köszönöm szépen a fontos tájékoztatót. Néhány kérdésem van. Hogyan tudnak a tagállamok dönteni adott esetben, hogy génkezelt termékeket termesszenek-e? Vannak államok, amelyek ezt elutasították, vannak, amelyek ezt nem utasították el. Az ön személyes véleménye mi? Hogyan bővíteni akarjuk-e, vagy érdemes lenne bővíteni? E, a génkezelt vagy génmódosított növényeket. Egy második kérdés, nép parlamenti képviselők a maradványokat ellenőriztették, a, a normákat 10-30-szoros mértékben túllépték. A vízben meglévő maradékokról van szó, maradványokról van szó, és az élelmiszertermékek 3%-ában túllépik az előírt normákat. Most vegyük az afrikai sertés járványt. A balti államokban, Lengyelországban szembesültünk ezzel a problémával, és hát sajnos egyre akutabbá válik ez, és tagállami szinten is születtek már intézkedések, EU szinten is, de ez nem volt elegendő egyik sem mindeddig. Nem tudom, hogy majd mi történik, de Észtországban, Lettországban, Litvániában egyszerűen nem elakadt a növekedés, és nem tudnak állatokat tenyészteni a gazdák, mert ez a betegség olyan súlyos. Vakcináról is beszélünk időközben, de úgy egy időben ez szóba került, de már nem beszélnek róla. Mi van ezzel? lehet -e ezt használni, vagy nem? Ideje lenne konkrét intézkedéseket hozni, amely kezeli a problémát. De Lajer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a glifozát az valóban eh, komoly probléma, és igazából szürreális irányokba halad ez a vita. Gondolkodjunk hideg fejjel, tehát azért az túlzás, hogy mérgeznék az embereket, és társ előadóként foglalkoztam a témával, és a gyermekrákkal is összefüggésbe hozták a glifozádot. És igazából, amikor beindul a hisztéria, nekünk parlamenti képviselőként felelősségünk a józan gondos, gondolkodás, és ne engedjünk a cirkusznak, az EFSA mérlegelje a valós kockázatokat döntéshozatal előtt meg kell vizsgálnunk a különböző részleteket. A endokrin zavaró hatása a neonikotinoidoknak valóban tanulmányozandó kérdés, és az önök tanulmánya megnyugtatta a kedélyeket, és nem adott tápanyagot a populizmusnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Orl igazgató úrnak, hogy eljött. Úgy gondolom, hogy évente legalább egyszer meg kéne minket látogatnia, hogy megbeszéljünk bizonyos dolgokat. 97%-os eredményről beszélt az élelmiszerek esetében, ahol nem állapítottak maradványokat, pontosabban nem lépték át a határértékeket. A 3%-nál vannak-e konkrét termékek, amelyek feltűnnek, vagy régiók, amelyeknél ez az érintettség különösen nagy, talán ebből is következtetéseket lehet levonni. Antibiotikum rezisztenciákról is beszéltek, vannak-e ismeretek arra vonatkozóan, hogy mennyiben felel ezért az állategészségügy, és mennyiben a humán egészségügy, a humán orvoslás mennyiben járul ehhez hozzá. Aztán beszélt még egy további témáról, hogyha az eredmények nem, nem stimmelnek, akkor az EFSA, személyre vették például, hogy az EFSA gyilkol, vagy leül, Például vannak gyermekek, gazdák gyermekeit iskolákban zaklatják. Alsó Szászországban például a gazdák gyermekeit zaklatják emiatt, és ez elképesztő mértékeket ölt időközben, és adott esetben lehetne olyan anyagot összeállítani, hogy legalább a tanárok tudják, hogy valójában mi történik, és a gyerekeket ne zaklassák annyira, hogy gyakorlatilag már nem akarnak ők sem gazdaként dolgozni, és kilépnek az idevágó körből, és az is elhangzott a gyermekvédelmi szervezet nevében, hogy a németországi környezetvédelmi minisztérium még elősegítette, hogy ez az aklatás erősödjön, aztán persze vannak új kérdőívek is, amikre választottak a társadalom körében, kikérveznek népszerűséget, az orvos, utána a gazda, aztán a tanár, és, és legalul vannak az ügyvédek, az újságírók és a politikusok, vagyis Na, ez, a, a lakosság, ahogy látja a dolgokat, az pont ellentétes azzal, mint ahogy egyesek állítják. Flanagan. Kollégi. Köszönöm szépen és nagyon sok mindent tanulok, amikor eljövök ide az, ön szervezetével kapcsolatból. Természetesen az ön szerepe fontos, és a bizalomról is beszélnénk kell, és a képviselők Monsantot is említették, milyen bizalommal vagyunk ezzel szemben, vagy környezetvédelmi csoporttal szemben milyen bizalom van, hogyha a környezetvédelmi csoport készít egy tanulmányt, Éppen, és egy cég esetében pedig mit akarnak, a részvényeknek akarnak pénzt termelni, ezzel ellenkezőleg aztán az ő tanulmányaik ilyen értelműek erről szólnak, és egyszerűen nem értem, hogy miért lepődnek meg ezen másrészt, viszont én aggódom és bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy van itt például egy burgonya termesztő, és hogy mi történik, hát hogy éghalál és mérgezés között lehet választani, és szülőként is aggódom, el kell, hogy mondjam azon lehetőségek miatt, hogy ilyen növényvédőszereket lehet alkalmazni, de hát a gazdákkal beszélek, és hogyha ezt nem használják, akkor nem lenne mit enni adni a gyerekeknek. Tehát itt különböző vélemények vannak. Tehát amin én leginkább gondolkodom, az itt vannak a zöld képviselők, és egy írországi képviselő is a glifocátról beszélt Ebben a javaslatban a hetedik pont azt mondja, hogy be kéne pedelni a Monsantot, hogy szándékosan hamisítottak a glifozáttal kapcsolatos tanulmányokat, és Emiatt aggódom természetesen, ami történik valójában, ami pedig a bizalmat illeti. Itt, itt ezt hallunk, meg azt hallunk, különböző véleményeket. Az EFSA például nem ért egyet gyakran más testületekkel. A kérdés ezek után a, az, amit az öldök is említettek, vagy az ír képviselő is mondott, és a glifoszát esetében kritikusan kéne közelíteni a kérdéshez, és meg kell tenni ezt összes szükséges lépést, hogy a glifoszát tényleges hatásait felírjuk. 2013 ban egy jelentés, és a glifoszát, és adott esetben lehetővé tesz bizonyos következtetéseket. De miért van ilyen különbség a különböző szervezetek véleménye között? Miért mondja az egyik, hogy ő nagyon aggódik, önök meg azt mondják, hogy nem igazán aggódnak emiatt? Ezt szeretném megtudni. Köszönöm. Időnként Merci, monsieur le président. Tarabella úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azok közé tartozom, akik néha kritizálják az önök intézményeit. Természetesen nagyon hasznosak a döntéshozatal támogatása terén, illetve az élelmiszerbiztonság eh, garantálásában. Banati asszony és a körülötte kialakult botrány bizonyára emlékszik erre, komoly kritikák érték önöket. A Nemzetközi Élettudományok Intézete volt az érintett intézmény. Mi bújik meg e mögött az intézmény mögött? Úgynevezett elméleti tudományos szakemberek, de egyben az iparág szereplő is. Tehát a Monsanto, a Dow, a Cargill, a Detenile és egyéb iparágbeli szereplők finanszírozzák többek között a növényvédő szerekkel kapcsolatos úgynevezett szakmai munkájukat. Tehát mekkora a függetlensége ennek a szervezetek, mekkora az önök függetlensége az iparág szereplőivel együttműködve és adott esetben közel kerülve. Bánáti asszony esete talán nem is egyedi, nem egy elszigetelt incidens. Tehát kérdőjelek merülnek fel az intézmény függetlensége kapcsán. Ez egy szerencsétlen eset, amiről négy-öt éve sok szó volt. Elnök Caputo úr. Grazie, eh, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösen köszönöm az igazgató úrnak, hogy én nyíltan és őszintén, készségesen fogalmazott. Néha engem is kérdeznek az efszá ról és ilyenkor nyilatkozom, nagy tisztelet, nagyon tisztelem az önök szakembereit. És egy kérdést szeretnék megismételni, amire világos választ várok az Európai Vegyi Ügynökség márciusban a glifozátról nyilatkozatot tett, és ennek az volt a lényege, hogy nem lehet rákeltő az, amit világméretekben forgalmaznak. Az EFSA is hozzászólt a 2015-ös WHO véleményhez, ami potenciálisan rákkeltőnek nyilvánította a glifozátot. Az önök ügynöksége, hogyha a WHO is kitart az álláspontja mellett, akkor különös fénybe kerül, hiszen az a következő 15 évre engedélyezte a glifozát európai forgalmazását és csak egy típusú glifozátról beszéltünk itt, nem a sok száz különböző formula valamelyikéről, de az is fontos, hogy a glifozát bekerülhet egy csomó más vegyszerbe. A két ügynökség nyilatkozatának az alapja egy német kockázatértékelő ügynökség, illetve a glifozát munkacsoport eredményére épül, és kiderítették, hogy nagyrészt növényvédőszer gyártók állnak emögött. A német intézmény a glifozát esetében megvizsgált az adatokat, a civil szervezetek pedig felülvizsgálták az adatokat, és rámutattak a nyilvánvaló ellentmondásra a német hatósági adatok és a tudományos bizonyítékok között. Tehát ennek fényében én most az EFSA igazgatóját arról szeretném kérdezni, hogy az EFSA vajon milyen tudományos anyagokra támaszkodott akkor, amikor a glifozát toxicitását értékelte. Köszönöm szépen. Nem olvastam az összes dokumentumot, most érkeztem, de néhány kérdést szeretnék Hollandia szempontjából feltenni. A nanotechnológia érdekelne. A, nálunk az egyetemen kutatják az új anyagokat, a nanotechnológia alkalmazási lehetőségét, és eddig azt gondoltam, hogy az önök tevékenysége nem ad okot aggodalomra, de a vízügyi irányelv mégis elgondolkodtatott, sokkal kritikusabban látom most a helyzetet. Kicsit bővebben szeretnék az ezzel kapcsolatos jelentésről hallani öntől, illetve hogy a jövőben hogyan kezelik ezt a kérdéskört, mert évvégéig a Környezetvédelmi Szakbizottságban Ferant. szó lesz majd erről. Ferran úr, köszönöm elnök úr. Először is Dölae asszonynak szeretnék válaszolni, mert én mondhatják, hogy populista vagyok, de ellenzem az ultraliberális politikát, ami a gazdákat tönkreteszi. teszi és érdemes lenne szólni arról a problémáról, hogy a mezőgazdasági szakbizottság hogyan kezeli a környezetvédelmet, és a nyomon követhetőségre szerettem volna felhívni a figyelmet. A gyártási, ellátási lánc nyomon követhetősége problémás. Legyen szó Franciaországról, vagy más tagállamokról. Aztán a címkén feltüntetendő információk 2017. januárjától az ellenőrzések azt derítették ki, hogy a származási ország csak minden ötödik esetben szerepel helyesen a címkén. Ez meghamisítja az átláthatóságot, és uniós szinten a címkézés, az adatok feltüntetése család gyakorlatokra ad lehetőséget. Például spanyol eredetű bor, vagy pedig mondjuk a marhahús, vagy pedig az olívaolaj származása sok esetben eltér attól, ami a címkén szerepel. Aztán minőségének gondolt termékek környezetvédelmi biztonságossága is megkérdőjelezhető különböző európai országokban. Köszönöm. Hausley képviselő. Igen, úr, úr, egy hasonló előadást már tartott a Környezetvédelmi Bizottságban, és hát, hogy úgy mondjam, hát panaszkodott a két világra, a politika, ugye ahol a hangulat uralkodik, és van ez a független, állítólag független tudomány, amivel szemben korlátlan bizalommal kell jelni. Ezt a képet korrigálni kellene, kérem. Ami a független, bizalmat élvező tudományt illeti, hát itt már olyan sok hibás ítélet született, Atracin, PCB, Lindan sorolhatnánk Mind valamikor azt mondták tanulmányok alapján, hogy semmi gond velük, aztán mégis csak kiderült, hogy nem volt független az eredmény. Tehát a nagyon független, mindig komoly tudomány, hát az önmagában nem létezik. És a politikának megvan a maga funkciója, mérlegelnie kell ugyanis, hogy valamit használunk vagy nem. Ezt nem vállalhatja át a tudomány. Ez egy mérlegelési folyamat, hogy itt konfliktus generálni, amiről ön beszél, a független tudomány, amit ön képvisel, másik oldalon pedig a politika, ez nem, nincs rendjén így, ez komolytalan szerintem. És elégedetlennék a munkájával, hogyha tényleg lehetőséget kapna arra, hogy független tanulmányokra adjon megítést, de az ön sorsa az, hogy ön nem független, ön csak megnézi az ipar által készített tanulmányokat, hogy azok logikusak-e, hogy az Európai Unió sémájába beilleszthető -e, de hát önnek nincs igazán lehetőség arra, hogy független tanulmányokat készítsen, készítessen. Nincs erre se pénze, se tudósa. Ne tegyen úgy, mintha egy független tudományt képviselő intézménye lenne. Önök csak ellenőriznek valamit, és ez a dolgok. És valahogy a végén értékelniük is kell és hogyha tényleg képes lenne arra, hogy tudományosan függetlenül ellenőrizzen valamit, függetlenül az ipartól, akkor szerintem egészen más pozíciójuk lenne a nyilvánosság szemében. Hiszen eh, a neonikotinoidokkal szeretnék kapcsolatban most kérdezni, hát itt fordít van a dolog, ott máshol bírálják önt, de azért mégiscsak érdekes a kérdés. Azt mondta, 97% az élelmiszerek esetében nem terhel, de a 3% is túl sok véleményem szerint. És, és miről beszélünk a biodiverzitás csökkenése esetében, az, a fajok sokszínűsége csökkenése esetében? Lát-e összefüggést a növényvédőszerek alkalmazásával? Lát itt összefüggést, vagy nem hisz ebben az összefüggésben? Köszönöm. Bová. Köszönöm szépen, Bová úr. Úr, úr, nagyon örülök, hogy itt látom. Számos éve dolgoztam együtt az EFSA-val, Tarabella úrnak. Köszönöm, hogy felhívta a Bánáti ügyre a figyelmet, mert az EFSA akkoriban elindított egy tevékenységet azzal a célral, hogy nagyobb függetlenségre törekszik, illetve kerüli az összeférhetetlenségi helyzeteket. És hát nem sikerült a gyors előrelépés. Ez felveti a következő problémát, sőt több részből áll ez a probléma először a tudományos kérdések terén. Komoly módszertani aggodalmak merülnek fel, hiszen amikor terméket értékelnek, akkor az alapdokumentumokat az iparág szolgáltatja. És az EFSA, mondjuk a Monsanto, a Bayer, a Syngenta és mások esetében is ennek alapján végzi a munkáját. És aztán a szakértői csoport elolvassa a szakirodalmat, sokszor ellenkező előjelő információkkal találkozik, és kialakulnak bizonyos prekoncepciók az iparág hatására. Tehát Nehéz meghaladni ezeket a korlátokat, hiszen hogyha az alapdokumentáció elfogult, akkor az annak alapján levont következtetések is azok lesznek. A probléma második része, mindenki úgy látja ma, hogy a hatóságok legyenek minél függetlenebbek, és a probléma körökkel tudjanak önállóan foglalkozni. Ugyanakkor nincs elég forrás, nincs elég pénz erre. Tehát valóban független ügynökséget létrehozni az iparáktól európai költségvetést igényelne, forrásokat, tehát minimum másfélszer annyi pénzt kéne, hogy kapjanak, tehát függetlenséget nem lehet pénz nélkül megteremteni. Ilyen nem létezik. És ezt bizonyítja, illetve ezt az önök intelligens megközelítése tudná bizonyítani a gyakorlatban, hogyha az a valódi függetlenségre tenne szert. És minden szakértő a saját szakterületén teljes függetlenséggel dolgozhatna. Ha nem lenne egyéb tevékenysége, feladata, akkor egyértelművé válna, hogy valóban kiiktatták az összeférhetetlenségeket. Tehát az önálló finanszírozás az efsa az egyetlen függetlenségi megoldás. Elnök, nem kért már szót, úgy látom. Tehát az EFSA igazgatójának adom vissza a szót 15 percre, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, 20 kérdés 15 percben meglehetős kihívás. Bové úr záró gondolatával tudnám kezdeni. Több pénzt az EFSA-nak. A költségvetési hatóságnál jó helyen kopogtatunk az Európai Parlamentnél. Nos, komolyra fordítva a szót, az átláthatóság, függetlenség, illetve az adatok témakörére bontanám ezt, és az adatokkal kezdeném, mert többször is elhangzott. Ez a parlament hozta azokat a szabályokat, amelyek az engedélykérőket arra kötelezik, hogy adatokat nyújtsanak be a kockázat elemzők vizsgálataira legyen szó növényvédelmi szerekről, adalékanyagról, illetve gyógyászati hatóanyagokról. Kritizálhatjuk ezt, de hát ez a jogszabály. A rendelet ezt írja elő. Tehát kell-e módosítani? Azt hiszem, hogy a legjobb helyen vagyunk, itt az illetékes képviselői kör. Tehát a parlament és a tanács közös jogalkotási lehetősége, hogy átalakítsa a szabályokat. A jelen helyzet az, hogy a kérelmező benyújtja az úgynevezett dossziét, ami az OECD irányelvének megfelelő átfogó információkat tartalmazza az irányelveket, betartva az OECD előírásai, illetve világméretű normák szólnak a karcinogén anyagok egereken és patkányokon való vizsgálatáról, és ennek a beterjesztéséről. Független laboratóriumokat vonnak be, ezek GOP tanúsított működésűek, és ennek ellenére kétségek vannak. Nem bíznak az adatokban, azt mondják teljes mértékben, hiszen végül is az iparák szereplői rendelik meg ezeket a vizsgálatokat, és nem az EFSA, vagy a gyógyszerügynökség, vagy valamilyen más hatóság, amely függetlennek nevezhető. Nos, önök változtathatnak a helyzeten, számunkra adottak ezek a szabályok. Önök írták elő, hogy mit nyújtson be a kérelmező. Plusz megnézzük a tudományos adatokat a szakirodalomban. A glifozátnál több mint 700 különböző tanulmányt és publikációt tekintettünk át. És természetesen nem csak az iparáktól származó anyagokat, hanem mindent, ami a tudományos piacon kapható, hogyha szabad így fogalmaznom. És mondok erre egy példát. Az Egyesült Államokban több generációra kiterjedő bisphenol A toxicitási vizsgálatot végeznek, és az amerikai adófizetők mintegy 30 millió dollárt pumpálnak bele ebbe a beruházásba. 30 millió dollárról van szó. Mi pedig több száz hasonló tanulmányt készítünk évente. Tehát itt nem 5 millió eurónyi pluszról lenne szó, hanem sok 100 millió eurónyi plusz forrásról, hogyha önök ezt várnak tőlünk. Politikai döntés kérdés ez. A társadalom megfizetheti, megfinanszírozhatja az intézmény költségvetésen keresztül ezt, vagy pedig a kérelmező hozzájárulhat. Az EFSA a beérkező tanulmányokra támaszkodva a statisztikai valószínűséget, logikai összefüggéseket elemezve jut következtetésekre. Tehát meg vagyunk arról győződve, hogy attól függetlenül, hogy ki készítette a tanulmányokat, mi képesek vagyunk megfelelően értékelni az információkat. Tehát ez egy teljesen megbízható rendszer, világméretekben alkalmazott rendszer. Ha valaki ezen változtatni akar, akkor az egy erős politikai elhatározást igénye. Ami pedig a szakértőink függetlenségét illeti, a második részben ön is erre utalt, mennyire függetlenek, 450 fővel dolgozunk, és személyzeti szabályzat vonatkozik a munkájukra, rendszeresen értékeljük a függetlenségüket, illetve összeférhetetlenségi szabályok vannak, európai tisztviselők, más szerződéseink vannak, öt éves megbízási szerződések, tehát nem tisztviselői szerződéseket dolgozunk. Aztán tagállami szakértőket is igénybe vesz az EFSA, és ez egy nagyon intelligens döntés volt a jogalkotó részéről. Mert be tudjuk gyűjteni a szakértőket akkor, amikor az élelmiszer és takarmány rovar kérdéseit vizsgáltuk, akkor a szakértői panelek munkacsoportjaiban igénybe vettük ezeket a szakembereket, hogyan lehet a függetlenségüket biztosítani. Heisling és Bové uraknak mondom, tudják, hogy a függetlenségi szakpolitikánk nagyon ütőképes, és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot mindenki ki kell, hogy töltse, és 8000-et értékelünk évente, 30 ezer napi rendi ponttal kapcsolatban a tudományos munkánk során óriási adminisztratív teher ez, de azért szükséges, mert fontos, hogy a tudományos munkatársak függetlenek legyenek. Lehetnek-e mindentől teljes mértékben függetlenek? Hát azért annyira legyünk pragmatikusak, hogy az egyetemi kutatók manapság a Horizont 2020 kutatási programjai keretében PPP-kben kényszerülnek részt venni iparágbeli partnerekkel működnek együtt a kutatások során. És nyilván az iparág szereplői a legjobb szakembereket kérik fel a részvételre. És ez egy karriertényező. És aztán, hogyha erre azt mondanánk, hogy sajnáljuk, önök összeférhetetlenek, hiszen az iparág finanszírozza az önök közreműködését. Nos, akkor itt feszültség lenne, az újítás azt írná elő Európa számára, hogy a kutatóink álljanak ott az élvonalban, az iparákban, a függetlenségi szempont pedig az ellenkezőjét követelni. A pragmatikus megközelítés az, hogy határozott, függetlenségi politikánk legyen, kerüljük az összeférhetetlenséget, de azért a valós életben, valós kutatásokban, valós problémákkal foglalkozó szakembereink legyenek. És ez nem egy fekete-fehér témakör. Megvan a szakpolitikánk, végrehajtási intézkedéseink, most frissítjük, aktualizáljuk ezt. Éppen folyik a társadalmi konzultáció az új függetlenségi szakpolitikánkról. Önöket is arra kérem, illetve felkérem ezennel, hogy járuljanak hozzá, nyilatkozzanak a függetlenségi szakpolitikánk szabályairól. Az EFSA-nak van szerintem Európában a legkeményebb függetlenségi szakpolitikája. Tökéletes? Nem hiszen a tudományos kiválóság és függetlenség közötti egyensúlyt keressük, ami napi kihívás. Mi ezt átláthatóan szeretnénk megteremteni, és minden érdekesség nyilatkozat elérhető a honlapunkon az összes szakértőnkre vonatkozóan, 5000 szakértőnkről. Tehát semmi rejtegetni valunk nincs. Aztán glifozát, átláthatóság, azt kérdezik, hogy a munkákban felhasznált összes eh, tanulmányt hogyan lehet, hogy nem publikálják. El lehet képzelni, hogyha sok millió eurót fektetett valaki a szellemi tulajdonát képező felmérésekbe, tanulmányokba, akkor mondhatja azt, hogy én ezt meg akarom védeni. Hiszen a versenytárs ne jusson hozzá a tanulmányhoz, és ne viesse Brazíliába, Kínába, és ne hagy, hagyathassa jóvá a piaci hatóságokkal miközben egy másik cég finanszírozta számára ezt az eredményt. Tehát átláthatóságot, nyitott szakpolitikát követünk, de úgy, hogy a szellemi tulajdont védjük. És ez megint csak nem fekete-fehér kérdés. Ezt a kérdést mindig fel kell magunknak tenni, és egyébként az Európai Bíróság eset joga is segít minket abban, hogy megtaláljuk ebben a dzsungelben az utat. Például az Orhuszi megállapodás kapcsán tettek olyan kijelentéseket, amelyek a mi munkamódszereinket is megváltoztatták. Például kérdeztünk egy négy képviselő által kért tanulmányt, és először történt meg az, hogy több tízezernyi oldal tudományos elemzést tettünk nyilvánosság annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjánk a munkánkat. És ugye persze az EFSA munkáját ö, ö, ahogy mi szoktuk mondani, a, a, tudományos, a tudományos munka az egy szervezett ö, szkepticizmus, tehát ezt mindig meg, meg lehet mindent kérde, kérdőjelezni, de a mi munkánk csak az önök által nekünk, a számunkra megteremtett kereteken belül folyhat. Már csak néhány percem van, gyorsan megnézem, hogy még milyen kérdéseket tettek fel. Dorfman úr azt kérdezte például, hogy érdemese a növényvédőszer maradékok megállapított maximális határai alá menni. Én úgy gondolom, hogy a maximális határok biztonságosak. Hogyha az alatt maradnak a maradékok, akkor biztonságos az élelmiszer. Egyébként, amit ezen túl akar az ember megtenni, az minőségi kérdés már, nem pedig biztonsági. Tehát, hogyha biz- minőségi szempontból olyan programokat indít valaki, hogy marketing vagy egyéb szempontból még ennél is lejjebb akarja szorítani a határértékeket, az jó, de, de, de élelmiszeri biztonsági szempontból nem lenne hasznos az értékek csökkentése. Ájúzó asszony is a független függetlenségről szól. Mi nagyon sok nyilvános konzultációt tartunk, és nagyon szeretnénk, hogyha az Európai Parlamenttel tartott együttműködés terén ön is hozzájárulna er, ehhez a munkához. Most, hogy hogy találjuk meg az együttműködő szakértőket, a tagállamok egyetemi, egyetemein, kutatóintézeteiben dolgoznak ezek az emberek, és őket a tagállamok fizetik. És ez a legnagyobb problémánk egyébként, hogy amikor azt mondják nekünk, hogy a legjobb, lefelelhető legjobb embert kérjük fel véleményalkotásra, akkor nagyon sokszor azt mondjuk, hogy persze, kölcsönadjuk, és naponta ezer euróba fog kerülni. Ez nekünk, ennyi pénzünk nekem nincs. És ezért nagyon sokszor önkénteseket alkalmazunk, olyanokat, akiknek a munkahelyük évente maximum 50 napra engedélyt ad arra, hogy egy európai projektben részt vegyenek. De sajnos a válság miatt most a tagállami szervezetek egyre inkább azt az üzenetet adják nekünk, a küldik nekünk, hogy sajnos nem tudjuk kölcsönadni a szakértőinket. Hogyha ez így folytatódik, akkor bezárhatjuk a boltot. Úgyhogy az európai modell nagyon jó modell, de nagyon, nagyon nem stabil. És nagyon jó lenne, hogyha még mindig az Európában felelhető legjobb szakértőket használhatnánk, európai projektek érdekében, úgyhogy a jövőre nézve ez a legnagyobb feladatunk. Hogy tudjuk alkalmazni a legjobb tudósokat, anélkül, hogy nagyon sokat kellene nekik fizetnünk, hogy alkalmaznunk kellene őket, illetve hogy mindenféle publikációs vagy egyéb kutatási lehet, lehetőségekkel kellene őket csalogatnunk ez a legfontosabb kérdés, amit meg kell oldanunk. Aztán a neonikotinoidok kérdése. Tudjuk, hogy 2013-ban tilalom született, és a bizottság megkért arra, hogy további ö, megerősítő adatot gyűjtsünk ezzel kapcsolatban, a három ne- neonikotinoiddal kapcsolatban. 2016-ban készült el a gyűjtés, és most értékeljük újra ezeket az anyagokat, az új következtetéseket majd 2014 novemberében tesszük közé, tehát akkor fogjuk tudni, hogy a jelenlegi legfrissebb adatok szerint milyen kockázatai vannak ennek, ezeknek az anyagoknak. Aztán a méhekkel kapcsolatos útmutatás 2012. októberében született meg, 2013-14 során konzultáltunk a tagállamokkal erről, és az állandó bizottság még mindig nem fogadta fel teljes mértékben, mert néhány tagállamok még fenntartással éltek. Ugyanakkor a neonikotinoidok kapcsán ezt az méhekre vonatkozó iránymutatást mégiscsak felhasználtuk a munkánk során. Elnök úr, még sok mindent tudnék mondani, de lejár nem sokára a, a számomra megadott idő. Először is fel tudom ajánlani, hogy a meg nem válaszolt kérdésekre majd írásban küldöm el a választ és természetesen bármikor szükségük van rá, akkor személyesen is kapcsolatba léphetnek velem. Nagyon szívesen megjelenek itt önök előtt legalább évente egyszer eszmét cserélni, és azt hiszem, hogy én sokkal többet tanulok az önök kérdéseiből, mint önök az én válaszaimban. ból, ezért nagyon köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam önökhöz. Nagyon szépen köszönöm ezt az igen impresszív előadást. Na, szerintem megszerettette magát a képviselőinkkel a válaszaink keresztül, és ha tényleg, ha valaki úgy érzi, hogy nem kapott ma választ a kérdésére, akkor én szívesen megnyitnám még egy új kérdésfeltevési körre a szólási lehetőséget. Úgy tűnik, hogy mindenki elégedett, vagy mégsem? Gondoltam, hogy egy nyúr nem szalasztja el a lehetőséget, hogyha még mondhat valamit. Tessék, megadom önnek a szót. Hausling és kollégá, Felegen kollégám majdnem három percig beszélt, úgyhogy én is föltennék még egy ö, kérdést a a szabad klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Amerikában a méhészekre bízták azt, hogy milyen okok miatt lép fel a legnagyobb méhhalandóság. Én megpróbáltam nálunk is meggyőzni a minisztert, a mezőgazdasági minisztert arról, hogy ezt vezessük be, egyelőre ez nem lehetséges, pedig a zöld lobbyhoz képest ezek a szabadon elvégzett vizsgálatok sokkal többet tudnak nekünk mondni. Én is szeretnék rákérdezni a neonikotinőnökre. Egy kicsit összezavart a dolog, vannak tanulmányok, az eredményeket nem tették közzé. Ennek ellenére állítólag az Európai Bizottság már első következtetéseket levont, tehát a ne- neonikotinioidok három hatóanyagát szeretné betiltani, legalábbis eh, hogyha az eredmények megvannak, akkor terjesszék elő az EFSA-tól, és eh, nem mondják el. Tehát mi még nem láttuk az eredményeket, de már következtetéseket von le. Ez a Kreml politika. Hát ilyen nem megy. Tehát a Kreml dolgozik, és a nép nem tud meg semmit. Ugye vannak tanulmányok, vannak eredmények, mikor jönnek ki az eredmények. És az Európai Bizottság már hogy tud erről nyilatkozni, amikor még nem tették közzé a, az eredményeket, a tanulmányt. O przesłanie nam jakichś informacji problemów pszczół. Köszönöm szépen. Még a méhekről szeretnék én is egy kicsit többet beszélni, hiszen nagyon sokan tettek föl méhekkel kapcsolatos kérdést, most tavasz van, úgyhogy hát legalábbis azt szeretném kérni, hogyha ügyvezető igazgató úr minél többet mondana nekünk a méhek tárgyában. Köszönöm szépen. A neonikotinoidokkal kapcsolatban én az Európai Bizottság nevében érthetően nem tudok szólni. 2016 őszén, tehát még egyszer mondom, három jelentést készítettünk a megerősítő adatok alapján, és megerősítettük, hogy kockázat létezik a méhekre ezeknél az anyagoknál. A teljes lejelentést novemberre fogjuk elkészíteni. A méhekről egyébként általában az EFSA már nagyon sok tanulmányt készített. Szeretnénk egy holisztikus áttekintést adni arról, hogy milyen több, milyen összeegyüttes stressz kihatások vannak. Nem akarjuk egyenként megnézni, hogy a növényvédőszerek vagy más körülmények egyenként hogy befolyásolják a méheket, hanem egy holisztikus, összegző, áttekintést akarunk adni arról, hogy együttesen milyen stressz hatások vannak a méhekkel kapcsolatban. Franciaországban egy laboratóriummal együttműködésben készítünk egy ilyen tanulmányt, és lesz majd egy méhekről szóló téma hét, tematikus hét is itt Brüsszelben, tehát gyakorlatilag egy ilyen tudományos területeken átnyúló megközelítés lesz, ahol tudományosan, matematikailag és biológiailag is megpróbáljuk értékelni a különböző rendelkezésre álló adatokat, és meg tudjuk nézni, hogy a méh kaptárak megtartása európai szinten milyen módon érhető el, illetve fokozható. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot ezzel le tudjuk zárni. Köszönöm szépen Úrl úrnak a részvételt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A következő napi rendi pontunk a klímaváltozásról fog szólni, ami szintén nagyon érdekes téma. Úgyhogy köszönöm, hogy itt volt köztünk és akkor ezzel be tudjuk vezetni a következő napi rendi pontot. Az éghajlatváltozási politika következményei az Unió mezőgazdasága számára, erről fog szólni a rendi pont. A COP21-es éghajlati éghajlatváltozási konferencia kapcsán a B politikai osztály, tematikus osztály megbízásából készítettek egy tanulmányt, amely az Európai Uniós fellépéseket próbálja globális kontextusba helyezni, illetve megpróbálja meg értékelni, hogy a globális helyzet, különösen az Európai Uniós mezőgazdasági és klímapolitikák fényében ö, hogyan változott, és itt a Párizsi Klímavédelmi Konferencia eredményeit is ö, figyelembe veszik. Különösen a, azok a nemrég megtett döntések fognak itt szerepet játszani, illetve játszottak szerepet a tanulmány elkészítésénél, amelyek a kappal kapcsolatban születtek meg. Nagyon jelentősek ezen a területen a kihívások. Ez a tanulmány tehát a közös mezőgazdasági politika szerepét tekinti meg, és azt, hogy a 2020-as éven túlmutató időszakban hogy lehet ezt megváltoztatni, különösen az üvegházhatású gázak kipocsátása területén. Kéli Hart és Ben Allen a két szakértő, akiket most szeretettel üdvözlök, a Nemzetközi Klímaváltozási Panel munkatársai ők, a Nagy-Britanniában működő panel munkatársai, tehát először az ő előadásukat fogjuk meghallgatni. Körülbelül 20 percet kapnak együttesen. Először Kéli Hárt szól majd, illetve nem tudom, hogy mind a ketten fognak-e majd beszélni, ha, vagy csak egyikük tartja meg az előadást. Minden esetre 20 percük van, üdvözlöm Önöket! Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit másképpen eh, határoztuk el a sorrendet, úgyhogy én fogok eh, először eh, előadást tartani, és majd aztán Kéli tartja meg a második részét. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy eljöjjünk a az írásos változatban nagyon sok részleti lesz, ajánlom, hogy ezt is nézzék majd meg. Minden esetre a COP21 megállapodásban különösen négy mezőgazdasági szektor fontos, és az anyag a kap szerepét tekinti meg abban, hogy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséért mit tud tenni most, illetve 2020 után. Tehát először, meg, az, először is az első két pontot fogom én el, előadni, amely, amely majd a mezőgazdaság és a klímaváltozás kölcsönösen egymásra gyakorolt hatását fogja megnézni, illetve hogy az Európai Unió eddig a mezőgazdaság terén milyen intézkedéseket tudott tenni az klímaváltozás ellen, és hogy a kap különösen a jövőben milyen lehetőségekkel tud majd élni ugyane célból. Tehát a mezőgazdaság és a klíma kölcsönös egymásra gyakorolt hatása. Az, a mezőgazdaság elsődleges termelőszektor, amely amelyet az égle, éghajlat nagyon sokféleképpen befolyásol, attól függetlenül, hogy változik-e vagy nem de hogyha megnézzük a különböző termelőrendszerek elosztását Európa szerte, akkor látjuk, hogy gyakorlatban hogy jelenik meg ez. Hogyha megnézzük az északi területeket, ott sokkal rövidebb a termő szaka, terme, termesztésre alkalmas időszak, sokkal több eső esik, délben, déli területeken meg inkább a magas hőmérsékletek és az esetleges asszály jellemző. Az éghajlatváltozás szempontjából ugyanakkor azt látjuk, hogy a, ezek most változóban vannak, melegebbek, nedvesebbek a telek néhány területen, más területen pedig a nyári időszakok változnak, meg a víz elérhetősége ugyanúgy Európa szerte változóban van nagyon sok helyen, eh, ahol korábban, eh, korábban eh, nedvességhajlat volt, most asszály lép fel, ugyanakkor az áradások, illetve a viharok, valamint a tűzvészek száma is megemelkedett az Európai Unión belül. A mezőgazdasági termékek és termelés illetve az ezzel kapcsolatot káros, kapcsolatos károsítók megjelenése is kicsit változik, hiszen a meleg teleken a fagy nem pusztítja el ezeket, és így nagyobb száma jelennek meg korábban el nem ért területeken. A gazdálkodókat mindig is a gazdálkodók életére mindig hatással van az éghajlat, de az éghajlat a változása most nagyon nagy változásokat okoz a gazdálkodók mindennapi életében. A mezőgazdaság hogyan hat vissza az éghajlatra? Három olyan aspektus van, ami szempontunkból fontos. Az egyik az üvegházhatású gázok kibocsátása, amely amely például a metán, eh, az állatállomány által kibocsátott metán, aztán a földhasználat megváltoztatása, illetve a mezőgazdasági gépek üzemanyagában történt változások. Viszont a föld használatának minden szempontjából lehetőség van arra, hogy az üvegház hatású gázok eh, kibocsátását csökkentsük, nem csak a gépekben, hanem hanem más formában a szén megkötése által, és ez nagyon fontos feladat lesz az Európai Unióban. Harmadik aspektus, a mezőgazdaság más szektorokon keresztül is hozzájárul a szén, az üvegház hatású gázok kibocsátásához többek között a megújuló energia és a és a biom üzemanyagok illetve más használatával tehet a, azért, hogy ez csökkenjen. Tehát ez a három olyan pozitív vagy negatív terület van, ami a mezőgazdaság befolyásolhatja az éghajlatváltozást. A kibocsátást illetően honnan érkezik a legtöbb, talán ismerik többen ezt a rajzot önök közül az első, amire felhívnám a figyelmet, alig látom egyébként a képernyőt, az első, amire felhívnám a figyelmet, hogy a legnagyobb részt adja, tehát ez a fragmentáció, a, ez a emésztési folyamat, amelyet a kérdező állatoknál figyelhetünk meg, ez 42-43%-át adja a kibocsátásnak a mezőgazdaságban. Van egy másik aspektusa, ez a megújuló ferosok, tehát a a trágyának a bomlásából adódóan következik ez, és ezzel már több mint 50%-ához jutottunk az emisszióknak, aztán itt van az állatállomány, és ez a klíma vita során komoly szerepet kap ez, az emberek bírálják ezt az egész ágazatot, és hát vitatott, hogy mekkora, te ne felejtsük el a talajból származó kibocsátásokat sem, ez is egy jelentős mennyiség. Na ez a talajgazdálkodásból adódóan figyelhető meg. Itt is lépnünk kell mindenképpen. Ezek eh, EU szintű számok. A tagállamok körében persze nagyon jelentős eltérések vannak. Vannak országok, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság 44%-át adja az összes kibocsátásnak az EU-n belül, és ez csak három ország. Aztán látjuk az országokon belül azt is látjuk, hogy konkrétan miből jön a kibocsátás, eh, és elég alaposan elemezhetik ezt az ábrát. Bizonyos ágazatokban látjuk azt, hogy leválasztják a legelőket, és itt ö, eh, ö, csökkenteni lehet, és egy nettó értelemben, ami a narancsárga színű, az egy konkrét eredmény, aztán a mezőgazdaság, a üvegházgázok kibocsátásához való hozzájárulása. Ez a, a mezőgazdaság az ötödik, az energia, a közlekedés, a kereskedelem és a, a lakás között. Itt hát látjuk, hogy hogyan használjuk a földet, hogyan hasznosítsuk, és itt az fontos, hogy a terhelést, terhelés megosztást is figyelembe vegyük. Aztán nagyon ügyelnünk mm, kell egyes országok esetében, az mezőgazdaság különböző módon járul hozzá, ez is egyre fontosabb idővel. Ez az egyik hatásvizsgálat eredménye. A klíma és energia keretből itt látjuk a 2013-as adatokat, és 2050-ig tartó görbe a nagy kék, azaz a mezőgazdaság kibocsátása, és hát itt ezért egy nem csökkent, mint a, úgy, mint a többi ágazat, ami azt jelenti, hogy a kibocsátás területen a mezőgazdaság a gazdaságon belül növekszik az arányát tekintve, vagyis a mezőgazdaság egyre inkább felelős a kibocsátásokért a gazdaság összességén belül. Vezet ez persze a következő kérdésre, mit fogunk ezzel csinálni a következő időszakban, az ebben milyen lépéseket tudunk tenni, és pillanatnyilag hol is tartunk valójában, amikor reagálunk Párizsra. Nagyon gyorsan, és kitérek még erre a 2020-ig, ugye megvan ez a keret, amiben most dolgozunk, ez a Kyoto jegyzőkönyv szerinti megállapodás, ott tűzték ki a célokat, és 2020-ig a klíma és energia keretben dolgozunk. Mint már korábban elmondtam, ez tartalma különböző módon számol el a kibocsátásokkal, egyes szektorokkal a mezőgazdaságon belül nem CO2 kibocsátás, aztán a 2020-as keretben a, látjuk a erdészetet is, a, ahogy megváltoztatjuk a földhasználatot, ez is szerepet játszik, pillanatnyilag ezt nem veszük figyelembe, és a legkevesebb tagállam teszi ezt meg, ez az, ami változik a 2030-as javaslatok értelmében. Hogyha ezt a keretet vesszük, a 2030-ast, akkor a többi elemet is látjuk, a mezőgazdaságnak megvan potenciálja arra, hogy a kötelező célokat elérje. A 2030-as keretben ez a párizsi megállapodás 40%-os csökkentést alapítottunk meg EU szinten, és 80%-ot 2050-ig kell csökkenteni az EU-n belül. Ez természetesen egy globális szinten a megállap, Párizsi megállapodásra való reakció, és ezzel tudjuk 2% alatt tartani a hőmérséklet emelkedést, vagy akár 1,5 foknál amiről szintén beszélnünk kell, amikor reagálunk a mezőgazdaságra gyakorolt hatásból. Itt van egy megfelelő stratégia, EU szinten a klíma stratégia, és ehhez az alkalmazkodás a reakció témáját vizsgálja, és egy széles körben lehet vizsgálni, hogy milyen EU szakpolitikák léteznek egyes területeken, amelyek segítenek a klímaakciókat végrehajtani. A energia irányelv, a megújuló energia irányelv, vízkeret irányelv, egy kicsit részletesebben szeretnék beszélni, hogy hogyan osztjuk meg a kibocsátásokat. Erről már beszéltem, erről az összefüggésről, mint már mondtam, a LULUCF kibocsátás a CO2 kibocsátással foglalkozik, ez, ez kezelhető például a, a biomassa leválasztásával, vagy adott esetben az egyebekkel, aztán a másik terület, az ESR területe, ezt alaposabban meg kell vizsgálnunk a mezőgazdaság, tehát például az állatállomány, aztán a, a talajból érkező kibocsátás, ez a nem CO2 kibocsátás, amivel foglalkoznunk kell, és e, ami a terhelés megosztást illeti, itt a LULUCF szektorból való kiemelés során a szabályokat szem előtt kell tartani, és kötelező célokat kell megállapítani. Mielőtt ezekről részletesen beszélnék, azt hiszem mindenképpen érdemes az emisszió kibocsátás szintjéről beszélni a tagállamok esetében, amit itt láttunk. Itt a mezőgazdaság nem CO2 kibocsátása mekkora szerepet játszik, épületek, hulladék, közlekedés és mezőgazdaság kerül itt szóba. És látjuk Írországot, itt a legmagasabb szintű a kibocsátása a mezőgazdaságnak. Dánia, Litvánia, Lettország nagyon magas szinten vannak jelen a kibocsátásékkal, és Málta, illetőleg Olaszország a legalacsonyabb. most a 2020-ról rátérünk 2030-ra. Itt különböző célokat látunk magunk előtt. 2020 vonatkozásában és 2030 vonatkozásában. Itt vannak a bázisok, itt 2020-ig, ez mindenek előtt a GDP, egyfelé a GDP, a jólét játszik itt szerepet, és itt a közép-kelet-európai országoknak is reagálniuk kell, de kicsit de a célokat az ESD-n belül tűzik ki. Itt látjuk a sárga oszlopokat, itt szerepelnek az elvárások az emisszió kibocsátás területén. Itt növekedést nem engednek meg a kibocsátásban az ESD-n belül és hát ez a terelés megosztás feladata, a Lulu CFM belüli rugalmasságok kérdése. Itt nettó zéro kibocsátást szeretnénk elérni, mindenhol ez a minimum, és a mezőgazdaság aránya ebből. Itt ahogyan reagálunk, nagyon bonyolult és különböző célokat fogalmazunk meg a mezőgazdasággal kapcsolatban. Itt azt vizsgáljuk, hogy a mezőgazdaság mennyiben tud hozzájárulni a CF céljaihoz. Nézőt adott esetben az erdősítés, fatelepítés, stb., ami hozzájárulhat szintén a terhelés megosztáshoz. Aztán Litvániáról beszéltünk, mint Lettország, Írország komoly felelősségét viselít, itt a mezőgazdasági kibocsátás meglehetősen magas szintén de mindenképpen beszélnünk kell a LUCFM belül, arról is beszélnünk kell, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmazni, és semmiképpen sem juthatunk el oda, hogy a kibocsátás növekedhet. A mezőgazdasági szektor használhatja a lehetőségeket, és a LULUCF-nek egyébként tulajdonképpen többet kell elérni, mint a többi szektornak. Itt az, ezt részben az ISR fedezi le, és részben a LULUCF. Így tudjuk az emisszió egy egyensúlyát elérni. Egy utolsó pontban, mielőtt átadom a szót Kelinek, mit is jelent ez a mezőgazdaság számára, milyen akciókat, milyen lépéseket lehet tenni. Azt hiszem ez meglehetős kihívást jelent, de nagyon különböző mérséklő lépéseket lehet tenni, és számosan ezek közül elérhetőek, és adott esetben a szántóföld a legelő arányát lehet változtatni, a fedőnövények alkalmazása is lehetséges, de amit már elmondtam, a LULUCF területen belül különböző opcióink vannak, például az erdősítés, a adott esetben a mocsarak, illetőleg a tőzeges területek figyelembevétele. Most pedig meg is adom a szót Kélinek, hogy folytassa a CEP-ről, a közös mezőgazdasági politikáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ben. A KAP éghajlat védelmi intézkedéseit támogató szerepéről a KAP az éghajlatváltozás kezelési igényeinek megfelelően alakult, és három alapvető cél fogalmazódott meg a természeti erőforrások fenntartható kezelése, illetve az éghajlatváltozás kezelése, csökkentése témakörben. Az ehhez való alkalmazkodás terén továbbá. A keret kialakult, sokféle eszköz, intézkedés áll rendelkezésünkre a kap égisze alatt, amelynek éghajlatvédelmi előnye van. És a jelenlegi több éves pénzügyi keretben további 20%-os költségvetési forrásra számíthat. A bizottsági személyzeti munkaanyag úgy fogalmaz, hogy arányosan ennek legalább a fele a kapon keresztül használható fel a nyomon követő mechanizmus igénybevételével. Talán egyébként túlbecsült ez az érték, de ami a lényeget illeti, Számos eszköz és intézkedés létezik már is az éghalatvédelem terén a kapon belül. Tehát a keresztnek feleltetés, a helyes környezetvédelmi gyakorlat, illetve különböző talajokra vonatkozó um, széndiokszid megkötés, vagy fás területek, sövények, fák védelme. Aztán van egy gazda tanácsadói rendszer, ami a zöldítő egyes pillér alá tartozó intézkedések, illetve kiadások a másik terület, ahol éghajlatvédelmi tanácsokat is biztosítanak. Aztán közvetlen zöld kifizetések, állandó gyepterület, széndiokszid megkötési céllal, és az AFA rendszer szintén éghajlatvédelmi eredményekkel járhat. Egy egész sor intézkedés vehető igénybe a földterület gazdálkodás, kezelés terén. Jelentős a mozgástere a tagállamoknak is abban az értelemben, hogy hogyan hajtják végre a rendelkezéseket, és az utóbbi reform az egyes és kettes pillér keretében bővítette a lehetőségeket. Ez a gyakorlati éghajlatvédelmi hatások terén azt jelenti, hogy a tagállamokon múlik jó részt, hogy milyen intézkedéseket valósítanak meg, mit kínálnak a gazdáknak. Ez nyilván befolyásolja, hogy a gazdák számára mi áll rendelkezésre, mihez férnek hozzá. Sőt, arra ösztönzi a gazdákat, hogy a gyakorlatban az intézkedéseket hajtsák végre. Az eddigi végrehajtás mit mutat? arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ambíciók korlátozottnak tűnnek tagállami oldalon, a tekintetben, hogy éghalatvédelmi intézkedésekben felhasználják a rendelkezés álló eszközöket. Például az éghalatvédelem a gazdatanácsadó rendszerben nem kötelező elem, aztán a zöldítés, állandó gyepterületek fenntartása számos országban nem kötődik éghalatvédelemhez, tehát a légkörben visszaengedi az egyébként megkötött széndiokszidot. A tartós megkötés más megoldásokat igényelne. A vidékfejlesztési program és az intézkedései széles eszköztárral szolgálják a vidéki területek éghajlatvédelmi céljait, amennyiben az ambíció, illetve szükséglet tudatosodik ezen az ábrán azt látjuk, hogy az éghalatvédelmi intézkedések területe a zöld, amire a nyíl mutat, ez csak 8%-a a program finanszírozási forrásainak az eddigiekben. És egyéb célok is persze másodlagosan hathatnak az éghajlatra. Tehát nem azt állítom ezzel, hogy az éghajlatra csak 8%-át fordítjuk a forrásoknak, de a célok közül ez a legalacsonyabb részarány. És a tagállamok összehasonlításában is erősen változóak ezek az összetevők. A narancssárga országok átlag alatti mennyiséggel jellemezhetők, illetve a zöld eljelzett országok átlag felettiek. Van, ahol Hollandiában, Szlovéniában egyáltalán nincsen erre vonatkozó forrás. Kicsit túléptem a 20, 20 perc időkeretet, úgyhogy ha most már hamarosan lezárom az előadást. Nézzük, hogy az éghajlat változás csökkentése céljából milyen források, eszközök állnak rendelkezésre, milyen arányjal. Azt látjuk, hogy 2,8 milliárd euró mindössze az energiahatékonyságra, illetve a megújuló energiákra szánt forrás. Bár egyébként ez a teljes vidék fejlesztésből kevesebb, mint 2%, noha jelentős összeg. Aztán például az élő állatok zöld üvegház hatású gázkibocsátás csökkentése a, a másik terület aztán 1,8%-a a földterületnek szolgál széndiokszid megkötésre, és a mezőgazdasági termőföld is használható egyébként erre a célra. Éghajlatvédelmi hatást tudunk elérni. Vagyis jelentős kibocsátási értékcsökkentésre lenne szükség, és a kap lehetőséget, eszközöket biztosít ehhez, de úgy tűnik, hogy az ambíciók nem teszik lehetővé a rendelkezésre álló eszközök felhasználását. Mit jelent ez a jövőre nézve? Szembe kell azzal néznünk, hogy a Párizsi Egyezményben rögzített célok érdekében körülbelül 2050-re nulla kibocsátási egyenleget kell elérnünk a legtöbb ágazatban. Tehát komolyabban tekintetbe kell azt is venni, hogy a mezőgazdaság milyen szerepet tölthet be ebben, különösen, mivel a mezőgazdasági eredetű kibocsátások a többi ágazathoz képest emelkednek idővel. A mezőgazdaságnak többszörös célkitűzései vannak és érvényesek, tehát azt is látni kell, hogy az éghajlatváltozás hatásának a csökkentése összehangolandó az élelmiszerellátással, a különböző áruk, szolgáltatások biztosításával is, úgyhogy az ágazat komplex elvárásoknak kell, hogy megfeleljen. De megvan a lehetőség. Tehát lehetne intézkedéseket hozni és megvalósítani. Meg is történt néhány ezek közül, példaként említenek néhányat itt. Minden ágazatban releváns a szántóföldi növényeknél, illetve az állattenyésztés területén is az, amit itt ábrázoltam. Ugyanakkor a éghajlatváltozás hatása egy csökkentő hatás eltér ezek között a területek között, illetve a megvalósítás módján is múlik. Mit mondhatunk a jövőről? Javasolunk számos intézkedést, először is bizonyíték alapú eljárásokat sürgetünk, mert a részletes gazdálkodási gyakorlatok ugye a terepen valósulnak meg, és a változás hatáscsökkentő eredményük, a hatékonyságuk változó. Ágazaton múlik. Az egyik feladat, hogy egyértelmű célokat tűzzünk ki, és mérőszámokat, egy jövőképet, több fázisú megközelítést kell érvényesítenünk az éghalatváltozás csökkentése, kezelése érdekében, a ágazat egészét tekintve, és az új irányítási rendelet úgy rendelkezik, hogy 50 évre előre tekintve hosszú távú célokat kell a tagállamokban kitűzni, ideérte a mezőgazdaság, a földterület használat, illetve az erdészet területét is. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyet meg kell indítani. A mezőgazdaság egészére nézve egy összcél az, amit szem előtt kell tartani, és erre kell, hogy épüljenek az intézkedések. A keresleti oldalt, a fogyasztás sem szabad szem előtt évesztenünk. Fontos, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából intenzív területek, például a hús, a tejtermékek, az élelmiszer hulladék csökkentése szolgálhatja az éghajlatvédelmet. És az intézkedéseknek a gyakorlatban megfelelő tervezéssel kell párosulniuk, és úgy kell őket végrehajtani, hogy a gazdák elérhető módon tudják igénybe venni az eszközöket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadást. Igen, informatív volt, és segíteni fog minket abban, hogy eredményesebben működjünk együtt az környezetvédelmi, illetve az ipari szakbizottsággal. mert az éghajlatváltozás tény, és bizonyos kockázatokkal jár. Először Flanagan úrnak adom meg a szót a képviselők közül. Tessék, uram! Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadás volt. És az utolsó megjegyzés, amit a második előadó tett, keltette föl bennem az érdeklődést, azt mondta, hogy a rendszereket hatékonyabbá kell tenni, át kell dolgozni. Hát nálunk Írországban van egy zöld, alacsony szénkibocsátású rendszer, mezőgazdasági rendszer, aminek a rövidítése GLASS. Sajnos még mindig több ezer ember vár a kifizetések kéhez, vételére, már pedig enélkül nem tudnak lépni Ugye az is az egyik probléma, hogy nehezen szállják le az emberek magukat ezekre a lépésekre, de hogyha aztán nem, vez, nem, nem fizeti ki nekik a megígért összegeket, akkor még, még ennél is rosszabb a helyzet. És úgy tűnik, hogy ö, az első pilléren belül azért annyira nem bonyolult a helyzet, és most a, pill- a második pillért is bevonjuk ide, és tovább bonyolítjuk a helyet, hogy egyszerűsítenénk. Lehet, hogy egyszerűen a, a, a, a parancsnoki lánc túlságosan hosszú, és ezért aztán mindenki a másikra keni a felelősséget, és végül semmi nem történik. John Clark eljött egyébként hozzánk a klímaváltozásról és kereskedelmi megállapodásokról beszélt a múlt heti ülésen, és azt mm, a, a relatív összeegyeztethetőségről beszélt. Megnéztem, hogy ez mit jelent, és ez azt jelenti, hogy mi nem fogunk marhahúst hajóztatni az óceán másik oldalára, és aztán onnan importálni ugyanúgy marhahúst, de aztán megkérdezt, megkérdezte, hogy tudják, hogy mit importálunk egyébként, például mandulát Igazából az ember úgy van vele, hogy az egyik kezével olyan dolgokat művel, amelyek káros hatással vannak az éghajlatra, a kereskedelem nevében, más felől pedig szeretnénk az éghajlaton segíteni. Úgyhogy hát ez eléggé furcsa helyzet. Minden esetre erről mi a véleménye? Uram. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt eh, vettem eh, egy részt egy konferencián, egy eh, globális felmelegedésről szóló konferencián Kelet-Angliában, egy egyetemen, és akkor valami Sinclair nevű ember azt mondta, hogy 30 év múlva, tehát múlt évhez képest, 30 év múlva egészen más lesz a klíma, szárazak és melegek lesznek a nyarak, melegek és nedvesek lesznek a telek, a víz szintje 5, de akár 10 méterrel is meg fog emelkedni. Ezt ezzel, vala, e, ez, ezzel már évekkel ezelőtt fenyegettek meg, de, minket, de egy, egyelőre ez nem történt meg. 71-ben volt a leghidegebb tél az elmúlt évtizedek e, szempontjából, és így kellene tekintenünk erre. Azt mondják, hogy a, a, a, az, azok a híresztelések vagy fenyegetések nem jöttek be, már az EU ennek ellenére ennek a ö, dolognak a nyomán akar ö, tovább, ö, tovább ö, cselekedni, ö, és ö, a a metánnal kapcsolatban például rengeteget panaszkodnak, és az a, a jogszabályok miatt most az állatállományt is kellene csökkenteni, hogy ne legyen túl magasabb metánkibocsátás. Van egy van egy pár ország, amelyet megtesz, amely ezt megteszi, de sok olyan ország van, amely nem teszi meg ezt, és amíg megteszi, az majd importra kell, hogy költse a költségvetését, illetve kompenzálnia kell majd neki az a gazdas, gazdálkodáit, és a tüzek megelőzésére. A, azok a nyomon követhetőségi feltételek, amelyek az élelmiszer pazarlást meg próbálnak megakadályozni, azok nem működnek, és a víz elpárolgása, amit szintén nem veszünk figyelembe az üvegházhatású gázok csökkentése szempontjából. Köszönöm. Lehet, hogy a cukorrépát kicsit korábban kellett volna felszednie, és akkor nem lett volna gond a terméssel. <clears throat> Köszönöm szépen. A mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetek becslése szerint a COP21 elsősorban a finanszírozást veszélyezteti, és a mezőgazdaság biztonságát a COP21 egyrészt az erdőírtást akarja megakadályozni, és ez fontos lenne a széndiokszid kibocsátás megkötése szempontjából. Aztán nagyon lecsökkent az aratásoknak a lehetősége a termőföldeken, és elsavasodnak a területek, ami igazából a bortermelő vidékeket veszélyezteti. A Loire völgyében az utóbbi 50 évben egy fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet Angliában hasonlóan 14 Celsius fokra emelkedett, és ennek megfelelően a szőlőtermesztés is nőtt. Az Unió nézzen azzal szembe, hogy 30 éven belül a termelés jelentős mértékben megszűnhet, illetve a szüretekre nem lesz lehetőség. A, az országok egy irányba húznak-e Svédország, Franciaország, Németország, mint hogyha egy irányba tartan és együttműködik, a többiek viszont nem. Tehát azt is mondhatnánk, hogy az együttműködés hiánya a párizsi vállalásokkal már pusztító mértékű. Köszönöm szépen. Poszul Schreier. asszony, Köszönöm elnök úr. Először is köszönöm ezt az előadást. Sok pozitív eh, elem is volt benne, ami tetszett nekem. Vannak azért lehetőségek. Például azt mondta, hogy egy eh, egészséges talajkultúrát kell kialakítani, beszélt a vízről is, és hogy általában véve többet kell tenni. Hogyha jól értettem, akkor a regionalizáló tendenciákat eh, támogatná önni, támogatnák önök is és hogy az innovációt ösztönző módon cselekedjünk, hogy a nyersanyagok újrafelhasználását tegyük le lehetővé, és hogy minél több legyen a füves terület, hiszen az is meg tudná kötni a széndiokszidot. Akkor esetleg az envivel kellene elkezdeni az együttműködést, és európai szinten kellene kezdeményezéseket küldeni. Hollandiában van egy nitrátról szóló rendelkezés, de nagyon nagy a káosz európai szinten arról, hogy mit lehet, mit nem. Igazából jó lenne, hogyha felszólítanánk a gazdálkodókat arra, hogy önkéntesen régiókba tömörüljenek, és hogy így gondoskodjanak egészséges tarajról és, és vízminőségről, illetve hogy mindezt fenntartható módon tegyék majd meg. Káti képviselője a szó. Le, az természetesen tudjuk, hogy a klímaváltozás folyik, de a mezőgazdáktól nagyon távolálló emberek, lehet, hogy, ír, ír, hogy, hogy nem mindenki hisz ebben, de nagyon sok tudós mondja azt, hogy ennek vannak konkrét bizonyítékai, és nálunk is nagyon sok mezőgazdász tapasztalja áradások és egyéb jelek, vízszint emelkedése, illetve mindenféle katasztrofális időjárás nyomán, hogy ez valóban igaz. És a legtöbb gazdálkodóra igaz az, hogy ők nagyon is szeretnének szerepet játszani az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, még európai testületek is szólnak erről. A probléma az, hogy nagyon sokszor nem egyeznek meg a különböző helyről kapott üzenetek abban, hogy mit kéne tennünk. Ugye sokan, sokan azt mondják, hogy ne együnk egyáltalán marhahúst, de hát igazából nagyon sokan szeretjük a marhahúst. Aztán vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ha egyáltalán eszünk marhahúst, akkor legeltetett, nyílt területeken legeltetett marhahúsát együk, és aztán ez megint csak konfliktusba ö, kerül azzal, hogy jó, de hát ezek bocsátják ki a legtöbb széndiokszidot. Úgyhogy európai szinten kellene legalábbis elismernünk azt, hogy a célkitűzések is időnként el, egymás ellen mennek. És tudom, hogy felesleges ismételgetni, de a legabszurdabb ellentmondás az az, hogy a klímaváltozási politikák az Európában legtöbb marhahúst termelő gazdálkodákat nyomják legjobban, pontosan akkor, amikor aztán ebben az évben írtunk át egy megalapod, alá egy megalapodást Kanadában, ami arról megy, arra megy ki, hogy 15 ezer tonnával több marhahúst fogunk tőlük importálni. Tehát, hogy tudjuk ezeket az ellentmondásokat megszüntetni? Mert azok, akik a, a hazugságokat terjesztik, illetve azok, akik tudják, hogy ezek az ellentmondások hol vannak, azok bizony a gazdálkodókat sem fogják arra ösztönözni, hogy, hogy aztán a klímaváltozás se tegyenek valamit. Káputó kollégája a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a kiváló előadást és kiváló tanulmányt, ami valószínű nagyon hasznos lesz majd számunkra is. Én a mezőgazdasági szakbizottságban a kötelezettségvállalások megosztásáról szóló rendeletről készítettem jelentést. Nagyon sok vita szól, illetve megy most nálunk is, és a Környezetvédelmi Bizottságban is arról, hogy a mezőgazdaság hoz túl, hogy tud hozzájárulni az éghajlatváltozás hatás enyhítéseihez. A tanulmány tizedik oldalán arra utal, hogy drágább az mezőgazdasági enyhítő intézkedések megtenni, mint más ágazatokban ugyanilyen intézkedéseket hozni, mondjuk a közlekedési ágazatban. Szeretném tudni, hogy milyen adatokon nyugszik ez a megállapítás. El tudná ezt mondani? El tudnák ezt mondani? És ezen kívül megkérdezném azt is, szükségesnek tartják-e azt, hogy a LULU LULU-CF hatáját, illetve a rugalmasságát a hetedik oldal és a kötelezettségvállalás megosztás fényében kiterjesszék, és hogy ö, keresni kellene-e megfelelő eszközöket arra, hogy ennek a szektornak a ö, enyítéshez való hozzájárulását valahogy emeljük. Köszönöm szépen. Ja, ah, Köszönöm szépen, elnök úr látom, itt ellentmondásosak a jelzések a közös mezőgazdasági politikából és a klímavédelemből érkezően. Két példát mondanék erre, talán erre reagálhatna is. Az első példa, ha abból indulunk ki, hogy van egy egyre hatékonyabbak leszünk, ugye van egy feladatunk, hogy ellássuk a lakosságot, a hulladékot is csökkenteni akarjuk, és hát majd, hogy azt mondhatnánk, hogy ezzel mezőgazdasági terület szabadul fel, most jó-e az, hogyha ide biodízel telepítünk, tehát termelünk ez alapján, akkor nem kell olajat importálni, ami persze nagyon jó önmagában, vagy úgy gondolják, hogy jogos ez a vita itt, amely az élelmiszer és a, az üzemanyag kérdésében folyik, hogy egymást kizárják aztán az ökológiailag elsőbséget érző területekről is beszélnünk kell, mint egy 300 ezer hektár, itt nagyon kiváló borsót és babot termesztenek itt, kiváló fehérje tartalmú anyagról van szó, és hogyha itt már nem engedélyezzük a növényvédőszereket, akkor nem fogják telepíteni ezeket, akkor most szóját fogunk behozni Dél-Amerikából ezek után, és már kiszámították a kollégák ennek a hatása 45 millió liter dízelolaj fogyasztással jár, hiszen szállítani kell. Hát ez megint csak egy ellentmondásos jelzés, ez mivel tiltjuk, hogy mondjuk babot illetőleg borsot termeszünk, aztán importálunk, az megint csak nem teszünk jót vele a klímának. És a kérdésem most az, hogy a közös mezőgazdasági politikában nem lehetne esetleg egységes jelzéseket küldeni, és főleg megbízható jelzéseket a gazdának az a benyomás, hogy évről évre valamilyen új rendelkezés jön, és hát aminek, amire a gazdának szüksége van, az a megbízható és stabil agrárpolitika. Azt nem csak pénzről beszélek, hanem stratégiáról, hogy egyáltalán megértse, mi történik, és vállalkozóként egy stratégiára ráhangolódhasson. Hajszling kolléga. Egész jól dologjár után beszélni, tehát nyilván lehet peszticidek nélkül is borsot termeszteni, bár a néppártban ezt sokan nem hiszik el, de van ilyen. És ezt mutatják a bioüzemek, eh, biogazdaságok. Hát szívesen elviszem egy ilyen üzembe, hogyha gondolja. De köszönöm szépen. Eh, azt én is tennék fel egy néhány kérdést a tanulmány után. van akik tudományos viták, érdemes lenne ezt tisztázni. Többször is említette az előadáson. No, tillage, a földművelés hiánya, tehát azt jelenteni, hogy ez javítaná a helyzetet. Ez nem feltétlenül. Németországban van egy ellentétes tanulmány, és ez nem egy klímavédelmi intézkedés önmagában, és számos tartományban ezt nem is támogatják időközben, mert nagyon különböző tanulmányok állítják azt, hogy nem függ ez össze a klímavédelemmel, tehát nem járul hozzá. Sőt, van, akik azt mondják ellenkezőleg, tehát, hogyha tömörítjük a talajt, ez hozzájárul ahhoz, hogy több gázemisszió jön létre, és ez a módszer tényleg egészen más hatással jár. Vagyis nagyon különböző vélemények vannak tudományos szempontból, tehát ön a 118. oldalon is önök azt mondják, hogy gyakorlatilag hatása nincs. Akkor miért forszírozzuk ezt? Miért emelik ki ezt? Önök is tudják, hogy következetes módon a gazdák ezt eh, csak a glifoszát összefüggésében teszik így, és akkor a negatív hatások eh, figyelembe vendők. A második kérdésem ezek után az, újra és újra meglepődök azon, hogy az ásványi eh, trágyázás, ez miért nem tűnik fel? Ezt mondják már el végre nekem, hogy miért a mezőg, az iparban ezt a szemükre vették, de a mezőgazdaság miért nem? Tehát ugye itt van a nitrogén, felhasználás olajjal is jár, tehát ez, ez a mezőgazdaságnak miért nem vetik ezt a szemére? Tehát egy klímabarát mezőgazdaság, ez, ez ökológiai mezőgazdaság irányába haladhatna, és akkor ha lemondhatnánk az ásványi ö, trágyázásról, műtrágyázásról, akkor ez nyilvánvalóan kisebb olajfelhasználással járna, tehát végül is ez is hasznos lenne. Tudna-e valamit reagálni? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a nagyon érdekes előadást. Fontos ez az információ nem csak nekünk, ha a parlamentben, hanem a tagállamok szintjén is fontos. Itt láthatják, hogy milyen pozícióban vannak az egyes tagállamok, és egyes kérdésekben, és hát további lépéseket egyeztethetnek, javíthatják a helyzetet. Ha jól értettem, a különböző országokban, például Litvániában, itt ö, a földeket nem hasznosítják mondjuk 5%-ban, a teljes terület 5%-a, hát gyakran a tulajdonosok se tudják, mit kezdjenek vele, ilyen is előfordul, egy néhány éven belül aztán nőnek a nő a fű, illetőleg eh, a bokrok is, eh, de vannak olyan intézmények nálunk, amelyek ellenőrzik ezt, és ki kötelezik a tulajdonosakat, hogy foglalkozzanak, hogy gondoskodjanak ezekről a területekről, és jó mezőgazdasági körülmények között tartsák ezt, és állapotban tartsák. A kérdésem most az, hogy eh, ez egy megfelelő jogi aktus mi, hiszen eh, ez nem mindig szerencsés. Köszönöm szépen. Kotlató asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván, ha én brit vagyok, és egy kicsit másképp látom a mezőgazdasági politikát, mint sokan, érdekes lehet számomra újra gondolni, milyen is lehetne a mezőgazdasági politika, hogyha a kap folyamat nem szorítaná túl szűkre, és eh, nyilvánvalóan a greening témáját is itt figyelembe kell venni, hogy eh, egy elképzelhető, hogy egy adott irákba indulok el az Egyesült Királyság kontextusában, de üdvözlöm ezt a meghallgatást, ezt a jelentést, ez egy nagyon fontos téma, és a párizsi megállapodást is láttuk, az ágazatot is láttuk, hogy sokan megértették, mennyire fontos a globális felmelegedés, tehát a foszilis üzemanyagok és az iparoknak másképp kell működniük a jövőben. Szerintem ez végül is bátorító dolog, de a klímaváltozás Ön különböző fordulópontokat ért már el, így eh, arktikus területeken olvad egy jég, stb. Tehát a széndiokszid kibocsátást valahogy vissza kell fogni, sőt vissza kell nyerni a széndiokszidit, és vonatkozik ez a földhasználatra is, és vannak lehetőségek, hogy ezt tegyük. Eh, konkrétan felvetnék egy néhány kérdést eh, Például az étkezés megváltoztatása a zöld párt Nagy-Britanniában inkább növény alapú étkezést részesíteni előnybe. Én magam is ezt az utat választom, igyekszem, ez nem olyan könnyű egyszerűre, de az Európai Bizottság a Brexitre reagálva is készít elő dolgokat, és ha megnézzük a brit összefüggést, volt lehetőség volt arra, hogy a húst úgy kezeljük, mint egy luxus terméket, és inkább növényt fogyasszunk, na érdekelne az is, hogy túl sok tejet termesztünk, hogyha délnyugatot veszük Angliában, ahol tejet termesztenek, vagy tejet termelnek a gazdák, hogyha erről letérünk, akkor mit teszünk, hogyha megváltozik az étkezésünk? Például meg kell győzni az embereket, hogy újfajta módon gondolkodjanak a mezőgazdaságról, és itt prioritásokat kell kialakítanunk. Végül pedig, ami a talaj minőséget illeti, ilyen, nem láttam ezt ilyen részletességben még a jelentések, ugye több szén is lehet a talajban, és a metán és a baktériumok összefüggésében fontos, hiszen a metán ahhoz hozzájárulnak adott esetben a szarvasmarhák is, és a metán növekedéshez. Tehát fontos lenne, hogy ezt alaposabban megvizsgáljuk, és tereptanulmányokat készítsünk. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Ezt látom a következtetésekben. Az egyik probléma, hogy a, hiányoznak a célok a klímaváltozás és a mezőgazdaság viszonyában ezt egy részletes összefüggésben szeretném elmondani. Az elmúlt két évben itt vagyok a szakbizottságban, és azt veszem észre, hogy európai szinten nem voltak élenjárók a gazdák abban, hogy reagáljanak a klímaváltozásra. Ezt nem láttuk, és jobban be kéne vonni őket a folyamatba. És azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdálkodás az egy speciális eset. Milyen értelemben értenek ezzel együtt, hogy a gazdálkodás egy speciális terület, hiszen számos probléma, amivel itt foglalkozunk, az igazá teszi ezt. Tehát, de hogy gondoljuk, hogy általában, hogy igaz ez, vagy tagadják-e? A második kérdésem meg az, hogy konkrétabb javaslatokat is készíthetnének, egy gyakorlatban alkalmazható javaslatokat azon munka alapján, amit elvégeztek, mert most abban a helyzetben van, amikor kevesebbet kéne beszélni, és többet kéne cselekedni. Köszönöm. Andrew kolléga. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais mon tour... Euh, köszönöm szépen, elnök úr, a szót a két előadónak. Köszönöm szépen ezt a munkaanyagot, és arra hívnám fel a, fegyelmet, figy, a figyelmet, hogy itt a tyúk és a tojás problémája merül fel ismét, hiszen a mezőgazdaságnak kellene tennie az éghalatváltozás ellen, ez a mai elvárás. Ugyanakkor itt hosszú távú intézkedések előrehozataláról van szó, régióktól függ, hogy mit lehet és kell tenni. Hogyha megnézzük, hogy milyen változásokat igyekszik kezelni a COP21, nyilván nem vonható ki a feladatból a mezőgazdaság, de az eddigi tapasztalatok alapján nagyon komolyan kell venni ezt a feladatot. A földterület felhasználása, a metánkibocsátás, a szarvasmarha tenyésztésben, aztán az állati takarmányok és az emberi élelmiszer kibocsátási hatásait is mind figyelembe kell venni, hiszen mindennek óriási hatása van, de nem szabad túl gyorsan haladni, átgondolatlanul, mert a mezőgazdaság világa csak úgy vonható be hatékonyan az üvegházhatású gázok csökkentésébe, hogyha erre ösztönzőket biztosítunk, és nem hagyjuk egyedül a mezőgazdákat, hiszen itt van a közlekedés, itt van az idegenforgalom, és meg kell kötni a kibocsátások minél nagyobb részét. Konkrét elemekre lehet felbontani a feladatokat, a talajhasználat, akár az építkezéseknek az átalakítását is megkövetelheti, és döntéseket kell hoznunk, mégpedig gyorsan azt mondanám, hogy heteken belül. Dziękuję. Nie mamy więcej zgłoszeń. W takim razie prosimy na... Köszönöm szépen. Más nem kért szót. Úgyhogy az elnökség tagjaitól kérném, hogy válaszoljanak az elhangzottakra, lehetőség szerint 15 percen belül. Um, Nos, köszönöm szépen az elhangzott kérdéseket, amelyek igen helyén valóak. Igyekszem minél több kérdésre reflektálni, és aztán bennek adom át a szót. Az egyik felvetett téma az, hogy a mezőgazdaság, mint ágazat, hogyan biztosíthatja az élelmiszerellátást párhuzamosan az éghalatváltozás kezelésével. És arra szerettem volna válaszként utalni, hogy szerintem a gondolkodásunkat kell átalakítani egy kicsit. Az ügyben, hogy a gazdálkodásról, a mezőgazdaságról hogyan gondolkodunk úgy általában, és hogy a mezőgazdaság hogyan függ össze a környezetvédelemmel, az változása. Hiszen az éghajlat számára előnyös intézkedések egy része egyébként gazdálkodási szempontból is előnyös, talajvédelmi szempontból többek között. És segíti az ágazat teherbíróbbá tételét hosszú távon, ami gazdasági előny is. Tehát ez szerintem egy fontos dolog, amire fel kell hívni a figyelmet. Aztán gyakran úgy beszélünk a mezőgazdaságról, mint aminek nulla a széndiokszid kibocsátása, vagy a metán, vagy a nitrogénes oxidok kibocsátása, de nem ez a tényleges helyzet. Gyakorlatilag a földhasználat és annak a módja az egyetlen igazán életképes megoldása a széndiokszid megkötésére, és a LULUCF, valamint a hozzá kapcsolódó javaslatok segíthetik a kitűzött céljainknak az elérését. Végül is ez egy érdekes kérdés. A következő, mármint a mozgástér, a rugalmasság biztosítása a téren, hogy hogyan igyekszünk úgy intézkedni az ágazat egészében, hogy a céljaink teljesüljenek. Ez ügyben a lényeg, hogy nem ülhetünk tétlenül a továbbiakban. A gazdáknak valóban részt kell venniük a az intézkedésekben, és többszörös célrendszer fogalmazódik meg a mezőgazdaság szemben, mint elvárás, tehát az ellátás biztonsága többek között. Ha viszont most nem intézkedünk, később fájdalmasak lesznek 2030-ban, 2040-ben az intézkedések, hogyha 2050-re nulla kibocsátási értéket szeretnénk elérni. Tehát ezeket a megoldásokat mielőbb életbe kell léptetni, ne várjunk ki, 20 év múlva úgyis kikényszeríti a valóság belőlünk ezeket az intézkedéseket. Tehát ne halogassunk. Aztán az EFA, illetve növényvédőszerek alkalmazása, e, nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy erre mondjak valamit, hiszen a zöldítésnek pont ez a lényege, az EFA, e vagyis az ökológiai fókuszterületek célkitűzése egy kicsit ütközik a növényvédőszerek alkalmazásával. Tehát nyilván az ott termesztett növények nem, igény, nem igényelhetnek növényvédőszereket, és hogy valaki nagyon jól mondta, babot, borsot lehet növényvédőszert nélkül termeszteni, lehet, hogy kisebb hozammal. Aztán a biológiai sokszínűség, sokféleség szempontja szintén nagyon fontos. Meg kell fontolni, hogy mi az, ami megengedhető egy adott területen. Mire is szerettem volna még kitérni? Nos, a tárcsázás, talajlazítás elhagyása az valóban egy jogos felvetés egyes éghajlatváltozás csökkentő intézkedéseknek az előnye csak úgy tud megvalósulni, hogy bizonyos égöveken, illetve talaj típusoknál valósulnak meg a talajlazítás mediterrán térségekben, illetve száraz talajú övezetekben talán kevésbé eredményes pontosabban ott, ott eredményes, és a mérsékeltebb égöveken kevésbé a frissebb adatok szerint. Tehát ezzel térnék vissza a bizonyíték alapú intézkedésekhez. Tanulmányokra van szükség, meg kell vizsgálnunk a szakmai részleteket, illetve a tudományos bizonyítékokat, hogy mi az, ami tényleges hatást tud elérni. Folyamatosan változik, fejlődik a tudomány, és meg kell ismernünk a megvalósíthatóság részleteit, tehát az EU különböző régiói más intézkedéseket igényelhetnek más régiókhoz képest. Ez mindennek a lényege, és bent kérdezem, hogy kíván-e kiegészíteni még valamivel. Köszönöm szépen, Kelly. Most a tekintetben, hogy a mezőgazdaság céljának a, az elérése többe kerül-e, illetve hogy a gazdálkodás az egy külön esete. A bioüzemanyagokkal sokat foglalkoztam a közlekedésben, szállításban. A mezőgazdaság több mint 10 millió gazdát érint, és ennyi embert kell cselekvésre rávenni, ösztönözni. A közlekedésben 25 autógyártót elég befolyásolni, vagy nyomás alá helyezni, vagy akár egy kezünkön megszámolható, hogy hány benzinszállító, üzemanyagszállító befolyásolásával tudunk hatást kiváltani. Tehát ez a mezőgazdaságban komoly kihívás, de nem lehetetlen. És a mezőgazdaság résztvevői, ahogyan hallhattuk, bizonyos területen reakciókészek, és ők is szívesen dolgoznak az éghajlatváltozás mérsékléséért. Tehát számukra is pozitívum, hogyha csökkennek a kibocsátási értékek. Többe kerül-e ez a mezőgazdaság terén? Ez egy érdekes kérdés. Folyik a munka, most vizsgáljuk. A tízes oldalon szerepel a jelentésben a következő mondat, hogy kevésbé hatékony, vagy drágább be a mezőgazdaságban az éghajlatváltozás kezelése, mint a többi ágazatban. Sokszor adottnak veszik ezt, és nem vizsgálják meg közelebbről. Nos, érdemes e tekintetben kutatásokat végezni, és azt kellene megnézni, hogy az éghajlatváltozás ellen a mezőgazdaság mit tehet, e, valamint, hogy ennek a költségét hogy kezeljük az ágazatban, ha mielőtt meghatároznánk, hogy mennyibe kerül. Nagyon sokat tehet a mezőgazdaság, ahogyan kiderül a hatásvizsgálatból. A vállalások megosztásáról szóló rendelkezés, illetve a LULUCF ezt mutatja be. Nagyon kis költséggel, olcsó alternatívákkal is hozzájárulhat a mezőgazdaság a célok teljesüléséhez. 8, kevés százalékkal elérhető. Ez nagyon olcsón a modelljén előrejelzése szerint. Viszont a 10 millió gazda befolyásolása a komoly feladat, ez erőfeszítést igényel. És számos célzott reakciót különböző tagállamokra, régiókra, figyelembe véve az összefüggéseket, a növénytermesztés, az állattenyésztés sajátosságait. Tehát nincs itt egyértelmű válasz, de egyértelműen úgy tűnik, hogy a most foganatosított intézkedés az olcsó, a későbbre halasztott lesz a drága. Aztán, aki az állattenyésztés számára fájdalmas hatásokat említette, nos, ez felvethető, de 38%-a a mezőgazdasági forrásigénybevételeknek a talajjal függ össze, tehát a talajt is kezelni kell a kibocsátási értékek kezelése során, és nem csak az élő állat állományt, úgyhogy átfogó megközelítése van szükség. És ezt kell közösen megvalósítani. Ami pedig a kibocsátás csökkentés kihívásait illeti, ez kétségtelen, a többi ágazattal összevetve azt mondhatjuk, hogy időben tényleg megfigyelhető, hogy nő a kihívás, de még ha költséges is, ott a pozitívum, hogy a föld használat vezető szerepet vihet az éghalatváltozás kezelésében, és a többi ágazat eredményehez is hozzájárulhat. Tehát itt megvan a mezőgazdaság számára a vezető szerep lehetősége. Tehát inkább így kellene ezt tekinteni, és nem kötelező penzumnak a kibocsátási értékek csökkentését. Aztán Utolsóként, mielőtt kellenek visszaadnám a szót, az import és export egyensúlyáról. Én nem vagyok kereskedelmi ügyekben szakértő, e, más szakterület az enyém, de az úgynevezett szivárgási hatások felmérhetők e, uniós összefüggésben. Tehát a kibocsátási értékeket csökkentjük a termelés csökkentéssel, vagy önmagunk korlátozásával az unión belül, viszont az élelmiszerigény, vagy különböző termékek igénye oda vezet, hogy akkor máshonnan importálunk. Tehát a globális hatás az ugye politikus a tekintetben, hogy nem ismer határokat, nincs tekintettel, ha az országokra legyen szó marhausról vagy manduláról, amit máson honnan hoznak be. Tehát ezt is látni kell, hogy egy ágazat csökkentése szép dolog, a helyi látszat szintjén, de az átfogó képet kell látni, ahogy kell és utalt erre, kevesebbet kéne fogyasztani. És ez a mezőgazdaságban is jelentőséggel bír, illetve a kereskedelmet is ez határozza meg összességében. Kelly, kívánsz -e még kiegészíteni? Még egy utolsó gondolat. Az első megjegyzést nyomán, amelyre nem válaszoltam még, arról, hogy hogy tudjuk ösztönözni a gazdálkodókat a lépésekre. Szerintem ez nagyon fontos kérdés, mert nem csak attól az a fontos, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy hogyan, hogy széles körben elterjednek ezek a dolgok. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy amikor előre próbálunk gondolkodni, és megnézzük, hogy a politikákat hogy kell kialakítanunk, illetve végrehajtanunk, akkor a bizalom kiépítése igen fontos a gazdálkodók és a szervezetek, valamint a testületek, a hatóságok között. Ugyanis éveken keresztül azt láttuk, hogy nagyon szigorúak az ellenőrzési rendszerek, és ezek természetesen arról gondoskodnak, hogy megfelelő célokra költsék a pénzeket, és hogy a közpénzeket megfelelő módon költsék el. De ehhez, de, de ez olyan jó döntésekhez is vezethet, ahol a kockázatokat nem veszik figyelembe, illetve hogy bártotalanabb döntéseket folyamodnak, vagy egyáltalán nem lépnek. És ezért természetesen ellenőrizni kell a pénzek elköltését, de ellenőrizni kell azt is, hogy az ösztönzőkhez képest milyen, mennyis, milyen a kifizetések mennyisége, illetve azt is meg kell néznünk, hogy a kifizetések módja milyen különösen ha teljesítmény alapú megközelítéseket szeretnénk előtérbe helyezni. Azt mondjuk, hogy ugye megvannak az eszközeink, és nem értjük, hogy miért nem működnek, hogy miért nem születnek eredmények. És nagyon sokszor ennek az az oka, hogy a gazdálkodók nem eléggé, nem, nem kapnak elég ösztönzést, sem a tagállamoktól, sem pedig általában véve. Tehát először is a gazdálkodók ösztönzése a legfontosabb feladatunk. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a az eszmecserét is lezárjuk, mivel elfogyott, lejárt az erre szánt idő. Köszönöm szépen vendégeinknek ezt a kiváló munkát, ezt a nagyon alapos előadást, és hogy ilyen gondosan megválaszolták a képviselők kérdéseit. Feltételezem, hogy a munkájukat, illetve a kiadványaikat nagyon nagy mértékben tudjuk majd mi is hasznosítani, és hogy a Brexit ellenére még találkozhatunk majd önökkel. Köszönöm szépen a kiváló előadásokat. Szanyi Tibor megérkezett. Ő a következő napirendi pontunk, a legutolsó napirendi pontunk jelentéstevője, a 2018-as költségvetési triológus tárgyalással kapcsolatos véleményé. A Költségvetési Bizottság az Illetékes Bizottság minden évben elkészítik, a, illetve elfogadnak egy, egy trialógusra vonatkozó mandátumot, és ez ebben az évben is így van. A 2008-as költségvetés tárgyalásáról van szó. És módosítók benyújtásának határideje április 26-a. mezőgazdaság a költségvetés igen nagy részét veszi föl, több mint 40%-át képezi, és ezért elkerülhetetlen természetesen, hogy vélemény készítsünk. Most Szanyi urat szólítom szólásra, kérem, hogy mutassa be a véleményét. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg még nagyon korai szakaszában vagyunk ennek a projektnek, de úgy gondolom, hogy egyetérthetünk egyelőre abban, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés feladata az Európai Uniós célkitűzések szempontjából még mindig nem kérdéses. A jelentéstervezetben megemlített területeket akár határtalanul is kiterjeszthetnénk. Ezért nagyon világosan kell szólnunk a az ágazat követelményeiről, a, ami a 2018-as költségvetést illeti. A vélemény tervezett gyakorlatilag csak egy technikai dokumentum, vannak ugyanakkor benne új elemek, amelyeket meg kell erősíteni, például azok az utalások, amelyeket az aktív gazdálkodókról szóló záradékra teszünk, az aktív termelőkről, illetve az igazságtalan kereskedelmi gyakorlat elleni harcról teszünk. Én úgy gondolom, hogy az intelligens megoldásokat még tovább kell keresni, Fontosnak tartom ezt a jelentésben is rögzíteni. A vélemény üdvözli az új piac megfigyelő központokat, és további kiterjesztését javasolja ennek a megközelítésnek. Úgyhogy, elnök úr, kollégáim, nagyon kíváncsian várom a módosítóikat, illetve az árnyék előadókkal folytatott további együttműködést, és vármely kollégám hozzájárulását, segítségét ehhez az eh, dokumentumhoz. Köszönöm. Hát ne aggódjon, lesz elég ö, eh, hozzájárulás. Belder úrnak adnám most meg a szót ezzel a témával kapcsolatban először. Hát dank, meneer de voorzitter. Eh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom érdekes ez a vélemény, ezt előjáróban leszögezném. Egy néhány megjegyzést csak-csak tennék, és egy robusztus költségvetése van szükség a mezőgazdasági területen. Ez egyszerűen szükség van a mezőgazdaság szerepe miatt, a sok kihívás miatt, amelyel szembesülünk, és talán egy vélemény még részemről is személyesen azt is meg kéne említeni, hogy a költségvetés, amit el fogunk érni, az legalább a jelenlegi szintet kell, hogy elérje. A sokszínűség pedig, ez a második pontom, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat. Az egyszerűsítés tényleg óriási előnyökkel járhat. A harmadik pont, külön hálás vagyok azért előadó úr, hogy a termelői szervezeteket külön megemlíti. Miközben persze a termelői szervezetek létrehozásának szabályai még nem egészen villagosak. Mit kell ilyen tenni annak érdekében mondjuk nálunk oda-haza, hogyan működjön egy ilyen zöld fény, tehát megadva az elején, de azért konkretizálni az előírásokat, támogatás és jobb szervezés, ez, ennek kéz a kézben kell járni, mert különben ezeket a támogatásokat nem lehet felhasználni a jó együttműködéshez. Mindenesetre én örülök a jó együttműködésnek és a gyümölcsöző együttműködésnek. Köszönöm. Euh, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen Tibornak ezt a kiváló munkát, az előadói munkát, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy a 20 millió euró 2018-ra egyszerűen kevés a jelenlegi egészségügyi válság kezelésére, legyen szó növény vagy állat egészségügyről. A bizottság ugye folyamatosan szembesül a madárinfluenza válsággal, és az utóbbi években ez a legsúlyosabb ilyen válság, úgyhogy még nincs is vége, sajnálatos módon. Továbbra is ö, terjed, ráadásul ott van a sertés, pest is, és még egyéb állategészségügyi problémák. Tehát Egyszerűen kevés ez a boríték a következő évre vagy évekre. Tehát a vita szempontjából én a borászat számára is javasolnék egy külön megoldást, ami lehetővé teszi, hogy a szőlőültetvények pusztulását megállítsuk. 8-12 százalékkal csökken évről évre a termelékenység. Tehát ez nem apróság, úgyhogy teljesen tönkre mehet a bor ágazatunk. Elnök úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak ezt az előterjesztést a javaslatokkal együtt. Egy néhány érdekes dolog szerepel benne, fontos az is persze, hogy az agrárköltségvetésünket megőrizzük, intenzíven kell harcolnunk ezért valóban, és nem átcsoportosításokat akarok látni csak a többi szektorba. Ami még fontosnak tűnik az az, hogy azok a források, amelyek a válság alapból érkeznek, ezek automatikusan kifizetésre kerülnek, hogyha ugyanabban az évben nem használják fel. Na most ez egy kicsit homályos nekem őszintén szólva a harmadik pont alatt, mire is gondol valójában vélemény szerint ez végül is így történik, már eddig is. Amiről még beszélni szeretnék, azok a termelői szervezetek, mert a termelői szervezetek esetében nem olyan túl bonyolult létrehozni egy ilyet, hogyha végül is arról van szó, hogy több forrást fordítsunk vállalatok kialakítására, hogy líderen keresztül, a társfinanszírozáson keresztül ez működik, ahol egy kicsit még világosabbá szeretném tenni a képet, az az intelligens megoldások kérdése. Ez még nem egészen világos pillanatnyilag, illetőleg a kísérleti projektek, a pilotok jelentősége, Hát tapasztalataim alapján azt tudom mondani, azért ez áttekinthető számú, gyakran a pilot projektek csak azért vannak, hogy projektállások keletkezenek két évre, és utána megszűnik az egész, tehát nem igazán hatékony ez. Talán itt módosítókkal még némileg befolyásolni tudjuk ezt. Mindestől köszönöm a munkát. Jár úr! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak is. Már csak azért is, mert rövid és tömör, és a témánál marad, ez a vélemény nem túl sok a líra vagy a próza benne, nem a sok a költészet. Tibor, tényleg konkrétan a témánál maradtál, ez egy kiváló dolog, és, és üdvözlöm a hetedik cikket, a piaci megfigyelő fórumot, aztán a nyolcadik front itt jó dolog, tehát előre kell tekinteni, hogy gyakorlatilag a katasztrófákra fellépésnél itt a mm, növényvédelem esetében a jelenlegi 20 millió az nem elegendő, vagyis a 9. pontról van szó, ezen túl kell menni. Már várom az árnyék előadói üléseket, és három-négy, pontosan négy kérdésem van még egyelőre nekem. Nem egészen pontos, hogy a második cikkben mire gondol, amikor itt az összes rendelkezésre álló tartalékorról beszél, hogy ezt fent kell tartani. Talán csak nem értem, tehát ez aztán a negyedik cikkben erről is beszélnünk kell még adott esetben egy klauzuláról van szó, egy záradékról, itt az aktív termelők, mezőgazdasági termelők témájáról hosszasan vitatkoztunk. Hát eh, Csolos biztos úr egy új definíciót akart létrehozni annak idején, de a végrehajtás nem nagyon működött, de jó, hogy beszélünk róla megint, hogy mi is valójában ez az aktív eh, tulajdonos, termelő, aztán a hatodik cikk az intelligens megoldások, e, intelligens és innovatív, ez jobb lenne szerintem, ha, ha ez megy, akkor a kettővel együtt van, és még Számosan a kollégák közül már mondták, maradjon stabil a mezőgazdasági költségvetés, és a előttünk álló Brexit figyelembevételével azért megjegyezném még, amíg England még a vállási időszakban van, hogy úgy mondja, még az EU tagja, megvannak a kötelezettségei is, rendelkezik az összes jogosultsággal, és tehát összes kötelezettség, összes jogosultság megvan, vagyis azt mondom, hogy a ciklus végéig rendelkezésre állnak a források. Jó lenne ezt valahogy megfogalmazni, mint a kollégák mondták, de látom bologatsz, úgyhogy nyilván árnyék előadói minőségeben ebben meg tudunk Örülök a további tanácskozásnak. Köszönöm. Tibor. És akkor Természetesen egyértelmű volt Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor hallom azt az intelligens vagy nagy intelligens kifejezéset, mi ez az intelligens? És hány ilyen program van, amit smartnak nevezünk, intelligensnek? Mennyi működik a terepen? ez egy rémállomá kezd válni az egész. A bürokrácia miatt, és ami kialakult, ez, amiről beszélni akartam, ez egy téma valójában más. Valamennyien tudjuk, hogy a tejválságot, a különböző válságokat, amelyek kialakultak, több információra van szükség, gyorsabb információra van szükség a tagállamoktól, de ehhez lépnünk is kell. Amit én Biztosítani kell, hogy tényleg megkapják, kik dolgoznak ezen. Tehát itt vannak a régi testületek, amelyeket talán leépítünk, és kevesebb párhuzámosságot akarok látni. Egyértelműen hozzá kell rendelni a feladatokat. Mindenhol ugye a szervezeteknél kialakulnak, hogyha megvan egy szervezet, egy új születik, a régi nem szülik meg, és igazából nem vállalják át, amit tenniük kell. Az, ha, hagyjuk, hogy működjenek a dolgok, és ne legyen párhuzamosság az egész területen, a klímaváltozásról folyó vita, stb. És látni kell, elég dolgunk van, amit el kell végezni. És eh, az, van egy felelősségünk is, hogy kezeljük a konkrét feladatokat. És jobb, eh, körül, jobb körülményeket kell létrehozni, és talán eh, világossá kell tenni, hogy több is el lehet költeni adott területekre, ha szükség van rá, mert az emberek sokat beszélhetnek arról, hogy mit nem tehet a gazda, a gazdák adott területen csak adott pénzt tudnak elkölteni, és ha elvégezték a munkájukat, akkor látjuk, hogy milyen extra követelményeket támasztanak, mi mindent kell még csinálniuk hogy ha az ember üzletet akar csinálni, egy céget akar működtetni, működtetni és nincs elég pénz, és eh, hogyha nem tudunk megélni belőle a családdal például, akkor, akkor mi történik? Eh, és eh, számos ötlet van, ezben egyet értek, ezeket meg kell nézni, de azt kell megnézni, érdemes-e pénzt költeni valamire. Ha pénz nincs meg, akkor nem lehet elvégezni bizonyos feladatokat. Pan poseł Nicholson sprowadził nas na... Nicholson úr, ugye megint visszahozott a valóság talajára, de hogyha kapott, meg akarjuk érteni, és át akarjuk ültetni gyakorlatba ehhez, hogy megfelelő intelligenciára szükség van, a gazdáknak pedig ez megvan. És jól végzik a dolgokat. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság is egy innovatív terület. Ez így jól van. És ehhez, ehhez segít a bizottság is, vagy a Brüsszel is. Szopcsak azt mondja, a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kapok. Köszönöm szépen az, az előadónak ezt a véleményt, és én is rövid és tömör leszek, mint elhangzott korábban a véleményről állandó dilemma, hogy le, beszéljünk azokról, amit nem láttunk. Még nem láttuk természetesen a 2017-es költségvetési tervezetet, ezért nehéz róla beszélni. Ezért az én dilemmám éppen az, hogy hon, hogyan kommentáljam az önök kommentárjait olyas valamivel kapcsolatban, amit nem láttak a bizottságban próbáltunk olyan költségvetést állítani, amely biztosítja a finanszírozást a közös mezőgazdasági politika végrehajtására, a 2014-ben a reform során megállapodtunk ebben. Nyilvánvalóan nem lehet évről évre újra alakítani a mezőgazdasági politikát, a közös politikát, nem lehet a jogalkotást újraalkotni, hogy az új kezdeményezéseket figyelembe tudjunk venni, és ezeket nem tudjuk beemelni, ha nem állapodtak meg benne 2011-ben a reform során. Világos, hogy Hogan biztos úr teljes fáradozása, és a többi biztos fáradozása, hogy egyszerűsítsük ezt, ez nyilvánvalóan friss levegőt hoz majd a politikánkba, a szakpolitikánkba is, de annak a keretében kell maradnunk, amit megállapítottunk 2014-ben. Miután ezzel bevezettem a dolgot, a májusban bemutatandó költségvetés elegendő finanszírozás biztosít a közvetlen kifizetésekhez, a közvetlen kifizetésekről beszélünk. Ezt, ez a közvetlen kifizetések végrehajtásának harmadik éve lesz immáron, és reméljük a 16-os és 17-es tapasztalatok révén a végrehajtás kint a terepen, a gazdáknál végül is érdemi javulás javulást mutat majd, és ez a költségvetési tervezetben majd megjelenik. Ami pedig a piaci kiadásokat illeti, ezek némileg csökkennek majd 2016-hoz, 2017-hez képest. Önök is tudják, az 500 milliós csomag, amelyet 2016-17-re elfogadtunk, ez nem lesz kifutással a 18-as költségvetésben, és amit még itt el tudunk mondani, hogy a költségvetés tartalmazni fogja azt, hogy a gyümölcs és növényágazatra vonatkozó intézkedések megmaradjanak. És ez már a negyedik év az intézkedésnek némileg csökkentett szükséglettel, tehát hogyha megnézzük az állatjárványok kitörését, és más esetlegességeket. Itt ébernek kell lennünk, figyelemmel kell lennünk a piac alakulására, és hogyha akciókra, fellépésekre van szükség, lépésekre van szükség, akkor megfelelő eszközök vannak, az úgynevezett módosító levelek, és ezt bemutatjuk ősszel önöknek ez alkalmat kínál arra, hogy plusz költségvetési igényeket határozzuk meg, ha erre szükség van. Hogyha második pilléről beszélünk, akkor a kifizetési igények magasabbak, mint 16-17-ben voltak. A programok teljes sebességbe kapcsolnak, és jól állunk a végrehajtással a programok lezárása megtörtént, megtörtént és további igény erre nincs, és hogyha a kísérleti projektekről beszélünk, a pilotokról, ez mint mindig, itt ez érdeke, érdeklődésre figyeljük az önök javaslatát, a bizottsági javaslat a tervezet kapcsán, a költségvetés kapcsán támogatást élvez. Köszönöm szépen. Dziękujemy. Z Pani wypowiedzi wynika jednak, że... Köszönöm szépen. Nos, amit önöktől hallottunk, abból kiderül, hogy jól kiismerik magukat a költségvetési tervet, vagy költségvetéssel, és nyilvánvalóan több információjuk van, mint nekünk. A célhoz kötés egy nagyon fontos az előirányzatok, az ökológiai megközelítés is fontos. Azt hiszem fontos, hogy tudjuk, hogy válságok újra és újra előfordulnak, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy erre reagáljuk. Az előadónak adok megint szót. Kérem, reagáljon röviden arra, amit a bizottságtól hallottuk. Thank you very much, uh, uh Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak, hozzászóltak a témához, értékes észrevételeket tettek. A szabályozási szempontok miatt a jelentésnek inkább technikai a jelen állapota, mint politikai. Tehát a különböző javaslatokat ebben az összefüggésben érdemes látni a feladatunk a megfelelő politikai tartalommal való feltöltése ennek a témakörnek, ami pedig a költségvetést illeti. Gyakorlati probléma lehet, hogy most még nem látszik, de az előző években sikerült ezt párhuzamosan kezelni. Az Európai Bizottság jött a maga javaslataival, mi megállapítottuk a magunk preferenciáit, iránymutatásait, és így tovább. Tehát azt javasolnám mindenkinek, hogy bármi legyen is ez a jelentés, az Európai Parlament határozza meg, hogy hogyan szeretné a jövő évi költségvetést alakítani. Reméljük, hogy az Európai Bizottság mindezt örömmel fogadja. És tekintetbe veszi az elgondolásainkat. Néhány szóban arról, hogy a különböző politikai frakciók milyen szempontokat fogalmaztak meg. Előadóként abszolút nyitott kell, hogy legyek az önök nézeteire, a parlament álláspontjára. Hogyha azt mondják, hogy feltétlenül szükséges az egyszerűsítés, akkor én azt mondom, hogy rendben van, menjünk ebbe az irányba. Ugyanez érvényes az egészségügyi kérdésekre is. Igaz, hogy a legfrissebb botrányok, amelyeket tapasztaltunk az utóbbi időkben, tükrözik a jelenlegi rendszernek a gyengeségeit. És ennek megfelelően kell rájuk reagálni költségvetésben is ami pedig a meghatározások, definíciók kérdését illeti, ez kulcsfontosságú. Remélhetőleg sikerül egy csomó mindent egyértelműen meghatározni. Én azt mondom, hogy erősítsük ezt a területet, és tegyük még világosabbá az eddigiekhez képest is. De minden terület meghatározásánál lépjünk előre, és talán opcionálisan egy-két-három-négy további lépést is lehet megtenni. Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy a kísérleti projektek fontosak, illetve belőlük derül ki, hogy mi az, ami működőképes. Hogyha eredményes a kísérleti projekt, akkor rendben, folytassuk tovább, terjesszük ki, és itt röviden utalnék az intelligens megközelítések probléma felvetésére. Valóban döntés kérdése, hogy miről gondoljuk, hogy intelligens, például a mezőgazdaság területén. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni önöknek az elmondottakat, és itt az első eszmecserét követően nézem, hogy bólogatnak-e. a közös nevező a hatékonyság volt mindenki nézeteiben. És ennek megfelelően fogom folytatni a munkát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A módosítók határideje április 26-a. Egy óra délután, egy óra. Szanyi úrnak köszönöm szépen, köszönöm a vitában való részvételt. Holnap nem találkozunk valamennyien, teljes körben. Akik nem lesznek már itt a holnapi ülésen, azoknak boldog húsvétot kívánok, és a többiekkel holnap reggel 9-kor és délután 3-kor találkozunk. Igyekszünk röviden, illetve hamar lezárni a délutáni ülést. Köszönöm szépen, kellemes estét, viszontlátásra holnap!